Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, nagyon szeretném, ha elkezdhetnénk az ülést, de hát van egy kis probléma. Ugyanis az első pont előadója még nincs itt. Kérdés az, hogy cserélhetnénk el, vagy sorrendet cserélhetünk, de bár ennek sincs értelme, mert a másik kollega sincs itt. És hogyha azt tekintenénk, hogy elfogadtuk, megvan a jelentés, mondja Bütikofer úr. Jó, hát lehet, hogy ez az egyetlen módszer, hogy a gyakorlat teszi a mestert mottoja alapján. A 15-ös pontnál eh, Marcin Kievics itt van, de nem tudom, hogy az árnyék előadók itt vannak-e. nochmal einen Vorschlag machen. Akkor teszek még egy javaslatot. Van arra lehetőség, hogy a 15. ponttal kezdjük, azaz Macsin Kievics úr jelentésével, vagy ez problémát jelent a többi kollega számára? Egyetértenek? Jár, eljárhatunk így? Akkor megváltoztatjuk a sorrendet. Csak Palian, nem is tudom, hogy ki van itt, Parian, Ivázi, talán itt vannak. És hát, aki nincs itt, az meg dühös lesz a 15. pont, hogy miért, őt, miért vettük előre. I think Ruasi is not going to be here either. Azt hiszem, Rivázi sem lesz itt. Morgen. Wir fangen an. Jó, akkor elkezdjük. A 13. ponttal kezdjük. Éler kollega a vélemény előadója, az információs rendszerek elleni támadások, tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezése. Ugye három rendű pontunk van a szavazás előtt, és mindenkire 20 perc jutott van eredetileg. Most egy kicsit rövidebb az idő. Krisztián Élert kicsit gyorsan, ha lehet. Elnök úr, tegnap nagyon nagy vonalú volt velem, és sedóként sok időt kaptam, most tényleg rövid leszek, hogy kiérdemeljem ezt a bizalmat. Ez talán azzal is manifestálódik, hogy nem érkeztek hozzászólások vagy vélemények a jelentésemhez, és azt hiszem, hogy nagyon jó volt az együttműködés a szakbizottságok között, a Libével is. Alapvetően az, a lényeg az, hogy legyen egy tiszta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 az informatikai rendszerek elleni támadásokkal kapcsolatban, és ebben az ITRE tulajdonképpen nem vesz annyira aktívan részt, mert nincs meg a jogi keret, ezért nem tudtunk ezzel túl sok mindent kezdeni, de Holmeyer asszonynal, az illetékes előadóval azért egyeztettünk, és a javaslatainkat beépítette a szövegbe. A lényeg az, hogy szülessen meg egy egységes jogi keret a kiberbűnözés számára, a joghézagokat és hiányosságokat töltsük ki. Mi csak az itrét érintő problémákkal foglalkoztunk. Az egyik probléma a check and trace, tehát miután az internet jellemzően anonim, nagyon nehéz megtalálni az eredeti eh, szerzőket. Nagyon komplexek eh, az eh, internetet érintő fenyegetések, kiberterrorizmus, kiberbűnözés, különböző bűncselekmények tartoznak ide. Holmeyer asszony jelentésében, hát ezek így nyomszerűen jelen vannak, és az világos, hogy nagy előrelépésre van szükség a bűnözés elleni küzdelemben, hogyha abból indulunk ki, hogy 200 milliárd euróra becsülik a kárt, és csak 32 esetben emeltek vádat Európában ilyen e, számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatban. A véleményünkben azt követeljük, hogy legyen egy koherens európai stratégia, hivatkozunk a gazdasági kockázatokra, különösen a KKV-kat érinti ez nagyon súlyosan, hiszen ők kevesebb lehetőségük van a védelemre, mert ez ne, drága a számítógép védelme. A nemzetközi dimenzióra is utaltunk, és arra, hogy koordinációra van szükség harmadik államokkal, hivatkozunk az Enizára, és néhány pontban arról van szó, hogy nem lehet túl felületesen bánni ezzel a kérdéssel, és általánosságokat mondani, hiszen a kiberszpészen kívül a, vannak olyan esetek is, amikor nem rossz indulatú hozzáférés történik, tehát különbséget kell tenni itt a különböző informatikai felhasználások között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ensú képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Éler úr véleményét üdvözlöm, szeretném megköszönni a munkát, amit végzett eddig. Ez egy nagyon fontos csomag, hiszen arról van szó, hogy megelőzzük a kibertámadásokat. Azt hiszem, hogy Élert úr véleménye tartalmazza a számunkra legfontosabb pontokat megállapításokat. Tehát általánosságban támogatjuk ezt a véleményt. Ahogyan tegnap is ezt megbeszéltük az Enizával kapcsolatos rendi pontnál, nagyon lényeges, hogy az Eniza az ügynökség további hatásköröket kapjon, annak érdekében, hogy fontos szerepet játszhasson a kibertámadások elhárításában, megakadályozásában ugyanis a szankciók definíciója egyszerű, de mégsem eredményezi azt, hogy csökkennének a kibertámadások, miután um, nem kielégítő az, üldözé, a bűn, az üldözés ezeknek a cselekményeknek. Elnök, köszönöm szépen. Más nem kíván hozzászólni, de Madurell asszony parancsoljon. Sí, muchas gracias, eh, presidente. A mi... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy ennek az irányelvnek a tartalma létfontosságú az Európai Unió gazdasági társadalmi fejlődése szempontjából. Mindent meg kell tennünk itt Brüsszelben, hogy biztosítsuk, mint hogy elhangzott ez, hogy ez az információs rendszer megfelelően működjék. Ez feltételezi, hogy van egy ö, alapvető infrastruktúra már pedig a gazdasági társadalmi fejlődésnek ez alapköve. Már hallottuk az előtte felszólaló szájából, hogy a stratégia az Európai Unió részéről csak részben van készen. Megbízhatóak kell legyenek ezek a hálózatok. Ne felejtsük el, hogy vannak más kockázatok, a rossz működés, természeti okokból kifolyólag, vagy emberi hibából kifolyólag. Az informatika határokon átnyúlik. Ez azt jelenti, hogy könnyű kockázatot jelenteni mások számára. A büntetőjogot közelíteni kell a különböző tagállamokban, hogy a számítógépes támadások ellen lehessen jobban küzdeni, illetve meg kell erősíteni az igazságügyi rendőrségi együttműködést. A frakcióm nevében én ő vagyok a az árnyék jelentéstevő, ezért szeretném elmondani, hogy milyen módosítókat szeretnék benyújtani a szakbizottságban. Ezek a módosítók főleg azt hozzák alá, hogy etikai vonzat van, és hogy jól kell működjenek a rendszerek ahhoz, hogy az európai polgárok biztonságban, jólétben élhessenek, és megkönnyítsük tevékenységüket. Szeretném a hangsúlyt arra helyezni, hogy az információs rendszereket fenyegető veszélyek közvetlenek és azonnaliak. Ezért európai szinten koordinált gyors válasz szükséges. Egyre függőbbek vagyunk ezért biztosítani kell az európai biztonságot. Harmad rész, mint ahogy mondtam, át nyúlik ez a hálózat a határokon. Ezért európai koordináció szükséges. Elő kell segítenünk a nemzetközi együttműködést nemzetközi megoldásra, nemzetközi problémákra. Úgy gondolom, hogy európai koordinátori poszt létrehozása szintén jó megoldás. Nem szabad azonban a létező ügynökségek munkáját ezzel átvenni, például az Enisszáit. Köszönöm. Elnök úr, az eljárás felgyorsítása érdekében Im Interesse der Verfahrensbestimmung. Az eljárás felgyorsítása érdekében én lemondok felszólalási időmről. Nagyszerű. Úgy sem érteném, mit mondotok, mert nagyon bonyolult. Van még szó, van még jelentkezés? Nincs, nincs, bizottság nem akar mondani semmit. Akkor ezt a napi rendi pontot lerendeztük. Nézzük a 14-est. EU <clears throat> e és Kína kiegyenlítetlen kereskedelem. Közben el kell mondanom, október 11-én 12 órakor kell a módosításokat benyújtani az előző témához. 14-es EU-Kína kiegyenlítetlen kereskedelem. Janik Zsadó, a téma felelős előadója meg, megjött, úgyhogy meg is adom neki a szót. Merci. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! A jelentéssel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy ö, nem kaptuk meg Májel de Szenesát kezdeményező jelentését az Intából. Azonban ö, néhány kiinduló pont már ismeretes. Egy, nagyon nagy az egyenlőtlenség a kereskedelemben az EU és Kína között. Ez a ö, kiegyenlítetlenség egyre súlyosabb. Az árucikkekre gondolok. Európa továbbra is nettó exportőr a beruházások tekintetében. De ami az árucikkeket illeti, komoly problémák vannak. Ezek a problémák szerintünk több aspektushoz kapcsolódnak, és ezeknek intézményi oka is van. Európa nem rendelkezik világos iparpolitikával. Európa gyakran megosztottan lép fel Kínával szemben. Látjuk, hogy amikor látogatás van a kínai kormány részéről, minden állam vagy kormányfő Európában nagyon örül, hogyha aláírhat szerződéseket, gyakran ő, milliárdokban túl is becsülik ezeket. De ez semmi nem változtat az európaiak megközelítésében, amikor Kínával állnak szembe. Kína megoszt bennünket. Nincs európai iparpolitika, nincs koordinált megközelítése Kínának. Ezért nem tudunk megfelelni a kihívásoknak, nem tudjuk felhasználni a lehetőségeket. Ebben a véleményben néhány dolgot aláhúztunk, például a koordináció fontosságát. Ennek az alapja csak az európai iparpolitika lehet, amely továbbra is hiányzik. Másrészt van egy fontos probléma. Gazdasági modellbeli különbség van, társadalmi modellbeli különbség. Más a munkavállalók védelme, illetve a legmediatizáltabb kérdés a szellemi tulajdon kérdése. Itt is nagy az eltérés. Azt hiszem, hogy a, az plusz szakbizottság vélemények ez a lényege. Nem tartják tiszteletben a szociális jogokat Kínában. Nem lehet ezeket gyakorolni. Ez egyik oka a kereskedelem kiegyenlítetlenségének az EU és Kína között. Ebben a véleményben azt javasoljuk, hogy erősítsük meg, ha nem is defenzív jelleget, de hát valami védelmi jelleget, olyan eszközök kellenek, amelyek igazságosabbá eh, teszik a kínáló kereskedelmet. Itt gondolok a jogokra, szerzői jogokra, egészségügyi kérdésekre, szabályokra. Fontos, hogy az európai politika keretében Európa gondolkodik el, milyen feltételrendszer tud elképzelni a kínai kereskedelemmel szemben. A kínai import egy része ugyanis könnyen lehet, hogy nem felel meg a mi szabályainknak, céljainknak, klíma, egészségügy, szerzői tulajdonjog szempontjából. Szeretném elmondani, hogy egy sokkal offenzívebb aspektus is van. Európa és Kína két, majdnem azt mondtam kontinens, két olyan kontinens, amely nagyon szegény természeti erőforrásokban. Nemrég volt egy jelentés a természeti erőforrásokról épp itt a parlamentben. a zöld gazdaság, az erőforrások, a technológia kérdésében óriási lehetősége van a partneri kapcsolatnak, hogyha világosan megfogalmazzuk a szerzői joggal és a technológia transferrel kapcsolatos álláspontunkat, és ehhez tartjuk magunkat. Komoly partneri kapcsolat építhető ki Kínával eléggé kedvezőtlen a diagnózis arról, hogy Európa mennyire képes tárgyalni Kínával. Nem koordinált a megközelítésünk, nincsen világos iparpolitikánk, nem vagyok esélyesek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell védeni a munkavállalókat, munkavállalókat Európában és Kínában. És van még egy offenzívebb tét a zöld gazdaság és az erőforrások megfelelő felhasználása. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és akkor ebben a vitában Biriló úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen elnök úr a szót, elnézést, hogy egy kicsit későn érkeztem, Nem hallottam az egész bevezetőt, de amit hallottam, azt, azzal teljesen egyetértek, és a kiemelt pontokkal is. Kína egyik legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnerünk most már, és ennek kapcsán meg kell azt is fogalmazni, hogy mely kereskedelmi kapcsolataink valóban kétoldalúak, melyeket érdemes erősíteni. Különösen a WTO kapcsán. A szellemi tulajdon területén történt jelentős előrelépés a kínai jogalkotásban, de továbbra is nagy probléma a végrehajtás. Remélem, hogy ez a 16 millió euró, amit kifejezetten azért adunk Kínának, hogy ezt a kérdést rendezzék, eredményre vezet majd, az európai érdekeket először próbáljuk megvédeni. Európai termékek olyan árakon kelnek el a kínai piacokon, amelyek nem fedezik a kutatási fejlesztési beruházásokat, befektetéseket, tehát <clears throat> ö, nem csak a vám politikával van gond, hanem azzal is, hogy a gazdaságban a cégek között nagy egyenlőtlenség van. Aztán vannak még ezek a különvámok, amelyek bizonyos nyersanyagokat sújtanak, és korlátozzák így a cégek részvételét a közbeszerzéseken való részvételben. Rá szeretném még irányítani a figyelmet arra, hogy sok ágazatában a kínai gazdaságnak egyáltalán nincsen európai jelenlét, hozzáférés. Sok a korlát még a befektetések előtt. Először mindig a nemzeti helyi cégeket preferálják, és így emiatt sem áll egyenlő lábakon a kereskedelem, és nem igazságos a kereskedelem és nem utolsó sorban az emberi jogokat is meg kell említeni. Történtek előrelépések ezen a területen, de különösen a szociális és környezeti területen még óriási feladatok állnak Kína előtt, és módosítóim is mind erről szólnak. Köszönöm szépen. Hol asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentést, és Egyetértek az elhangzott megjegyzésekkel is. Van okunk aggodalomra, mert a protekcionista politikát folytat Kína továbbra is. És sok gondolatot üdvözlök tényleg az elhangzottak közül, különösen azt, hogy a ritka földfémekkel való szabályozás hogy alakuljon, mi legyen az átfogó stratégiánk a, ezen anyagok recyclingja területén? Mit tehetne Európa a probléma enyhítésére, a Kínától való függőség enyhítésére? A hármas bekezdéssel kapcsolatban pedig van egy fenntartásom, mert a szabad kereskedelemnek vannak nyertesei és vesztesei, és nem szabad, hogy mi is protekcionista útra lépjünk, Kínához hasonlóan. Értem én a problémát, hogy a piac nyitottsága, a piacon való termék áramlás, szolgáltatás áramlás még gyenge, és ezt kívánja javítani ez a javaslat, de hangsúlyozni szeretném, hogy a hármas bekezdés végén szereplő megfogalmazás szerintem nem jó, mert nem a mi piacfelügyeletünkre kellene elsősorban odafigyelnünk, és az ipari lobbisták panaszaira, mert ugyan van abban igazság, hogy ezek a termékek, kínai termékek nem felelnek meg gyakran az EU normáknak, de a piaci felügyelet az tagállami kompetencia az EU-ban, és ebből úgysem lesz semmi, hogyha mi ezt európai szintre szeretnénk emelni. Tehát ezt hosszabb távon más módon kéne megoldani a piacfelügyelet kérdését. Lehet, hogy európai szinten is lehet valamit tenni, például a tagállamok piacra jutási feltételeinek kiegyenlítésével, mert még Európán belül sem egyforma a helyzet, de Kína biztos, hogy egyenlőtlen feltételek mellett van jelen az európai piacon. Helen kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, legfőbb ideje jelentést kapni erről a kérdésről. Én továbbra is ö, kommunista vagyok, ö, ezt ne felejtsük el, ezzel együtt mondom. Az Európai Parlamentnek hála a kínaiakkal ö, megbeszélhettem a jövőt. Kína, ez 1900 milliárd dollár tartalékkal rendelkezik. Elmondták a kínai parlamentben, hogy a belső piac a cél, de mindenhol a világon megpróbálnak kereskedni. Nos, most 2011-et írunk, három évvel később vagyunk a válság kellős közepén 3000 milliárd dollár tartaléke van Kínának. A kínaiak gyakorlatilag megkettőzték három év alatt, megduplázták a dollár tartalékokat. Innét már tudjuk, hogy miért nem lesz soha megfelelő jelentésünk. Az INTA szakbizottságban voltam, és ott azt mondták, hogy a piac dönt. Jó, a piac dönt. Csak hogy akik Kínával kereskednek, Európában vették a tőkét, és ö, oda viszik Kínába, az árucikket meg haza. Addig, amíg nem lesz európai iparpolitikánk, amely megpróbál az európaiak igényeinek igényeinek megfelelni, amely finanszírozza a kutatásfejlesztést, amely a versenyképes ipar irányába mutat, nos, addig nem sikerül a foglalkoztatási és szociális kérdéseket megoldani, de a Kínával való problémákat se. Ez nyilvánvalóan igaz. Az INTA szakbizottságban elmondtam, hogy hihetetlen, hogy semmit nem mondunk van egy olyan ország, amely semmilyen szabályt nem tart be szabadalom területén, vagy illó szabályok területén. Mi részt veszünk ebben a játékban, színjátékban. A kínai területen is, azzal, hogy elhozunk olyan árucikkeket, amelyeket európai szabadalom alapján állítanak elő, a szabályok teljes mellőzésével. Óriási a profit, ami ebből származik. A foglalkoztatás, az ipar szempontjából azért, hogy a mi önkormányzataink profitálhassanak az adóbevételből. Ezért fontos, hogy iparpolitikánk legyen, és világosan kimondjuk a dolgokat. Igen, legyen verseny de legyen igazságos, kiegyenlített verseny, és az alapja ne a csalás és a nemzetközi szabályok figyelmen kívül hagyása legyen. A kollégén Hipna. Hipner asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. És köszönöm az előadónak, az jelentéstevőnek, az előttem szólónak azt, amit leírt, elmondott. Nagyon fontos ez a kérdés. Kína nagy, erős és nem könnyű partner. És lehet ragaszkodni a fair versenyhez, mert van a mi kezünkben is adó, a technológia transfer, a szabad kereskedelem. Egyetértek az előttem szólókkal, Először egy egységes európai iparpolitikára lenne szükség ahhoz, hogy Kínával egységesen tudjunk tárgyalni, amelyben Kína, mint Európa partner jelenik meg, és nem mint az egyes tagállamoké, és így megoldható lenne számos probléma. Lehet Kínát pusztán piacnak is tekinteni, felvevő piacnak, de szerintem ennél széles körülben kell a kérdést kezelni. Az emberek életkörülményei, jogai éppen olyan fontosak, hiszen itt Európában azért más a vásárlóerő, más a dinamizmus, mert mások a munkaerő költségek és az emberi jogok. Tehát el kéne gondolkodni azon, hogy igenis kötelezzük a kínaiakat arra, hogy a mi normáink alapján működjenek, ha velünk akarnak kereskedni, és nem mehet ez így tovább, hogy eladjuk Kínának a patenteket, a védjegyeket. Ez csak akkor mehet így tovább, hogyha Kína is lép, és a mi feltételeinknek is igyekszik megfelelni. Tehát jelenleg a külpolitikával van a baj, olyan kül- és kereskedelmi politikára lenne szükség, amely nem csak a kereskedelemről szól, hanem ezeket az aspektusokat is figyelembe veszi. Panaszkodunk itt, hogy a kínaiak dömpingeket, dömping politikát folytatnak, ugyanakkor nem teszünk ezzel semben semmit. Weber kolléga kap szó. Oui. Euh, la délégation euh, Union Européenne. Az Európai Unió Kína delegációjának a lelnöke vagyok, fogadta tíz nappal ezelőtt a, a pekingi kereskedelmi kamara tisztagú küldöttségét a, mit is mondtak? Azt mondták, hogy a kínai piac nagy lehetőséget jelent, helyesbitek, ezt az Európai Kereskedelmi Kamara Kínában dolgozó képviselői mondták, nehéz kihasználni ezeket az alkalmakat. Tíz éve csatlakozott Kína a WTO-hoz. 2001. december 11-én történt ez, és akkor sok ígéret hangzott el. Ezek közül sokat be is tartottak. Kína gazdasága a második világon, és a kereskedelem 11 százalékát adja. Sok mindenben piacvezető, a jövő technológiáit illetve is, de nagyon sok kötelezettséget részlegesen vagy teljesen elutasított. Megváltoztatta a szabályait, illetve olyan administratív kötöttségekhez kötötte, amelyek teljesíthetetlen. Kettős játékot játszik Kína, és ez elfogadhatatlan. Egyrészt profitál a mi piacaink megnyilásából, de nagyon erősen korlátozza, hogy a mi vállalataink hogy férhetnek hozzá az ő piacához, főleg a stratégiai, a pekingi kormány számára stratégiai ágazatokban. Csak néhány példát szeretnék mondani. 22 ezer telekommunikációs engedélyt adtak ki 2001 óta. Csak 14. 14 a 22 ezerből külföldi vállalaté. A banki szektorban a nem kínai felek kevesebb, mint 2%-a rendelkeznek a piacból. Az építőiparból egyetlen külföldi vállalat sem kapott engedélyt a pekingi olimpia építkezésének építkezésben való részvételre, és a közbeszerzéshez se férnek hozzá. Más példák is vannak, a vasúti területen. Ez mutatja, hogy milyen nagy a probléma. Óriás a kereskedelmi deficit. Meg háromszorozódott tíz év alatt. 170 ezer milliárd euró 2010-ben. Ez a deficitje 170 milliárd euró 2010-ben. Ez minden tagállamot érint, Németországot például, kivéve Írország és Finnország. Nem csodálkozunk, hogy miért fél a közvélemény ettől a helyzettől. Az Európai Unió egyenlő országként léphet fel azonos fegyvereket használat Kínával, legfőbb kereskedelmi partnere. Meg kell változtatni a kereskedelemi jelenlegi jellegét. Válságban élünk. Ennek két alapvető pillére kell legyen. A kiegyenlítettség és a kölcsönössége a feltételeknek. A fair trade, a méltányos kereskedelem két elve a kölcsönösség és az egyensúly. Az egyik a másikkal csak együtt képzelhető. Mi megnyitjuk a piacainkat, de megkövetők a kínaiak is megtegyék. A kínai miniszterelnök Venjabao úr barátian, de határozottan kéri, hogy az Európai Unió gesztus tegyen, és adja meg országának a piacgazdasági státuszt 2016 előtt, ezért itt az ideje, hogy Európa határozott legyen a kereskedelmi deficittel kapcsolatban. Vannak eszközök, ezeket fel kell használni, különben nehéz lesz megváltoztatni a helyzetet a közvélemény Kína ellenes lévén. Ne negatív legyen a kölcsönösség, hanem barátainkat, partnereinket a pozitív kölcsönösség irányába kell elindítani. Mindenkinek ez az érdeke. Néha azonban erőszakot kell tenni a természeten, ő különben vesztes-vesztes forgató könyvet fogunk alára írni. Bütikófer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt egy protekcionista összes pártra kiterjedő koalíciót hoznánk létre, szeretnék itt valaminek ellent mondani. Szerintem ilyen stratégiával nem lehet sikert elérni. Biztos, hogy vannak nehézségek, jogos kritika, de azért túl sok a klisé például a szellemi tulajdon eh, védelmével kapcsolatban. Mindenki, aki évek óta foglalkozik ezzel, azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban egyértelműen pozitívek a változások Kínában. És nem azért, mert eh, panaszkodunk, meg nyavajgunk, hanem azért, mert időközben eh, a kínai gazdaság is felismerte, hogy ez számukra is problémát jelent, hogy a cégeknek védeni kell a szellemi tulajdonukat, hogyha nem akarják azt, hogy mások ezzel visszaéljenek pozitív fejlemények vannak a közbeszerzésekkel kapcsolatban, is itt az USA-val szemben itt most tágra nyitották a kapukat. Tehát ilyen egyoldalú panasz áriákra nincs szükség. A viszonosság úgynevezett elve, stratégiai szempontból egy ostoba elve. Persze könnyű ezt a, így az ászlónkra tűzni, de hogyha belegondolunk, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, akkor nem jutunk túl messzire. Nekem úgy tűnik, hogy jó lenne, hogyha megnézzük, hogy hol is tartunk a vitában, jó lenne, hogyha a szakbizottságunk egy meghallgatást tartana olyan emberekkel, akik tényleg értik, hogy miről van szó. Zsadó úr. Újra ott kér? Igen, természetesen. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes vita. Ne felejtsük szem előtt, hogy az ITRE és nem az INTE szakbizottságról van szó. A kereskedelmi és az ipari kutatási aspektusok azonban nagyon közel állnak egymáshoz. Világosan értem, Naul kolléga aggájait, hogy maradjon meg a kereskedelem dinamikája, hiszen fogyasztóink ebből profitálnak. Csak hogy ennek a logikának az a bökkenője, hogy addig-addig gondolunk a fogyasztókra, amíg a dolgozókról megfeledkezünk. Az emberi jogokról, a szociális jogokról, arról, ami az alapja a nemzetközi közösségnek válságban élünk, Európában is, máshol is, ez ennek a logikának is a válsága. Állítólag a fogyasztókat szolgáljuk, de a munkavállalókra nem gondolunk. Az erőforrásokat túlságosan kiaknázzuk, ami a kölcsönösséget illeti. Értem, hogy a kínaiak profitálnak abból, hogy nagyon könnyen hozzájutnak az európai piachoz, a közbeszerzéshez is. Mi nehezen jutunk be az ő piacokra. Nem tudom, hogyan lehetne ezt az egyenlőtlenséget kiegyenlíteni azzal, hogy a kínaiak ugyanazt adják a sárpiacokon, mint mi a miénken milyen lesz akkor a versenyképesség és a verseny a két gazdaságban. Hogyha ezt összekötöm a multilateralizmus állapotával ma. Nos, a WTO rosszul működik, a klímatárgyalások ö, gyakorlatilag leálltak, és a kínai meg amerikai logika nem az, hogy közös célok legyenek klíma területi, hanem nagy megbeszélések, úgy általában a klímáról. Ha megnézzük, hogy az embriókkal mi történik, úgy látom, hogy a kínai rendszer nem halad elég gyorsan a szociális jogok védelmében. A szociális jogok tiszteletben tartásának hiányával tudja felvenni a versenyt Európával. Ha megnézzük a valutát, ami nem ittre kérdés. A G20-ak nem képesek a kínai valuta kérdésével lényegében foglalkozni. Jó, elkezdték, de legyünk őszinték, hogyha G8 vagy G20 valamit döntött volna, akkor adna tudnánk Sarkozy elnök, a G8-G20 elnöke, de ettől nem változik meg a fórum jellege. Nagy nyilatkozatok vannak, és valójában semmi. Ezzel azt szeretném kifejezni, hogyha Európa világ első piaca, az azt is jelenti, hogy a többoldalosság mellett egy konstruktív színhely kell legyen. Nem szeretnék európai fensőbségről tenni tanúságot, de hát a nemzetközi szabályokat is meg kéne határozzuk. A fair trade, az egyensúly csak akkor képzelhető el, hogyha Európa határozott normákat fogalmaz meg a partnerekkel kapcsolatban, a valutával, az emberi jogokkal, a klímával, stb. kapcsolatban. Hennen und Weber noch. Hennen kollégának adom meg a szőt, és utána még néhányat. Megígértem, hogy röviden szólok hozzá. Bütikofer úr szavaival kapcsolatban. Sokfélék vagyunk egyes dologban. Nem értünk egyet, de tudunk vitatkozni. Bütikofer úr azt mondja, hogy meghallgatást kellene szervezni, akkor óvaintem. Én is tudok ellen mondani neki. Weber. Weber úr. Bütifoker úr szavaival kapcsolatban reagálnék én is. A kölcsönösség nem buta elv mit jelent? Azt jelenti, hogyha a kínaiaknak van joga felépíteni az autópálya egy részét Vroszláv és Varsó között, akkor az európai vállalatoknak is legyen joga beadni hasonló pályázatot Kínába. Hogyha a kínaiak megvásárolhatják a Volvo-t, a Szábot, akkor az európai vállalatok is had lehessenek kínai autóipari vállalatokban többségben. Ma ez lehetetlen. Európai konstruktőr nem kaphat több mint 50%-ot, és ezt 49%-ra akarják csökkenteni. Vagy hagyjuk, hogy ezt tegyék, és akkor meglátjuk, hogy 10 év van hol tartunk, vagy pedig úgy teszünk, mint a kínaiak és az amerikaiak, azaz megvédjük magunkat. Felhívom az európaiakat arra, hogy védjék meg magukat. Ez nem azt jelenti, hogy ellenségesek vagyunk a kínaiakkal szemben, megértem, hogy ö, csodás piacról van szó, nem kell hátat fordítani nekik, de ne legyünk naívak, dinamikusak, realisták legyünk. Danke sehr. Nagyon köszönöm a módosítókat. Október 13-áig, tehát jövő csütörtök egy óráig lehet benyújtani. Rátérünk a következő pontra, az Európai Szomszédság politika felülvizsgálatáról Marcin Kievics kollega készített egy véleményt. Övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A regionális dimenzió kihangsúlyozása a szomszédság politikában prioritás lesz a következő években. Ezt szeretnénk megerősíteni mind a déli, mind pedig a keleti dimenzióját ennek a politikának, és megfelelő egyensúlyt kell a kettő között teremteni ezt a két dimenziót ugyanazon politika két prioritásának tekintjük. Az ágazati együttműködés a szomszédos országokkal egyre fontosabbá válik, különösen az energia, a biztonság, a megújuló, megújuló energiák és a klímaváltozás kapcsán. Rendkívül fontos, hogy erősítsük a kétoldalú együttműködés szolgáló eszközöket a mediterrán stratégia elfogadásával az energiahatékonyságról szóló stratégiáról van szó, és a gáz és olajvezetékek összekapcsolására vonatkozó stratégia elfogadásával, amit mellé oda társul az alacsony szénfelhasználású társadalom erősítése, a nukleáris biztonság erősítése. Nos, mindezek a komponensek szükségesek az ellátás biztonságának garantálásához. Jó lenne az energia közösség eh, hát részes feleinek a számát növelni. És eh, itt van egy kérdésem. Az energiapolitikát hogy, eh, hogyan tudnánk még jobban integrálni a szomszédsági politikával és a kereskedelmi politikával? Ugye azt olvassuk, hogy az EU-nak eh, szorosabb párbeszédet kell folytatni a kutatás és az innováció területén. Ezt elősegítené, hogyha létrehoznánk az életen át tartó tanulás kapcsán egy közös kutatási térséget. Érthető, hogy a biztos szeretné, hogyha új forrásokat tudna célhoz kötötten, pántlikázva erre a célra fordítani. Itt 22 millió euróról van szó. És remélem, hogy a keleti és déli szomszédos országokkal folytatott együttműködést ezt tovább fogja erősíteni. További diversifikálásra is szükség van az ajánlatainkban, pénzügyi és szociális szempontból egyaránt, az alap az kell, hogy legyen, hogy az EU eh, tagság eh, milyen valós eh, opciót jelent ezeknek az országoknak. A bizottság el kell, hogy kezdje a felkészülést arra, hogy megerősített együttműködés valósulhasson meg a lehetséges tagokkal, vagy tagjelöltekkel és itt a more for more elvet kell alkalmaznunk. A szomszédsági politika jövőjével kapcsolatban az előnyökre, a kölcsönös előnyökre kell koncentrálnunk. A déli és a keleti szomszédos országok pedig be kell, hogy tartsák az EU szabványait, normáit, és köszönöm a módosítókat, amelyeket már benyújtották. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az arab tavasz világossá tette, hogy Európának át kell dolgoznia a szomszédság politikáját, és az valós reformokat támogatnia kell. De ez csak akkor valósulhat meg, hogyha van egy integrált stratégiánk, amely egy valós gazdasági modellt támogat, amely tehát integratív és a szociális társadalmi egyenlőtlenségeket eh, enyhíti, csökkenti ezért különösen fontos az, amiről most beszélünk. Nagy figyelemmel olvastam a véleményt, a javaslatokat, és egyetértek abban, hogy a legnagyobb lehetőségeket a szomszédainknak adandó impulzusok tekintetében valóban a megújuló energiák területe adja. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azokat a projekteket kell támogatnunk, amelyek új bevételi forrásokat és munkahelyek létesítését teszik lehetővé. Itt az újabb jobb eh, hálózatok létesítése, összekapcsolása, eh, ezek a leg ígéretesebb területek. Ami a kutatást illeti, az előadó röviden erről is beszélt. A frakció meg van győződve arról, hogy eh, új munkahelyek lehetőségét kell megteremtenünk, ezért tovább kell lépnünk a közös tudás és kutatási térséggel kapcsolatban a tudomány területén a szoros együttműködés mindenképpen kívánatos. Arról kell gondoskodnunk, hogy ezekkel a szomszédos országokkal a képzés, az oktatás területén is szorosabban együttműködjünk, és hiszen ez nagyon fontos része a szomszédsági politikának. Azután itt vannak a vállalatokkal, vállalkozásokkal kapcsolatos szempontok. Itt is a konvergenciát kell erősíteni a normáknak, szabványoknak való megfelelése tekintetében, és új beruházásokra kell lehetőségeket teremteni, különösen a KKV-k számára. Ezek az indokok, elnök úr, amelyek miatt az én frakcióm támogatja ezeket a fontos kezdeményezéseket, amilyen például a mediterrán, a kereskedelemet megkönnyíteni célzó javaslat, illetve a társulási megállapodásokkal kapcsolatos javaslatok. Köszönöm. A bizottság nem kíván szólni, Kievics kollega sem kíván szólni, nincs is erre szükség akkor lezárhatjuk legalábbis mára ezt a napi rendi pontot. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 27-e déli 12 óra, senki nem emel kifogást, akkor ezt itt eh, lezárhatjuk. Eh, a 15-ös pontot lezártunk, két-három percünk van még a szavazásig, addig tartsunk egy kis szünetet, eh, talán kávét is tudunk még inni, bár arra nem valószínű, hogy elég az idő. Tízkor folytatjuk. Okay. Perhaps we can start again. Akkor kezdjük újra a munkát. Folytassuk azt. Mindenkinek itt van a szavazókártyája, gondolom. Próbáljuk ki a gépet. Próbaszavazást tartunk Gut. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kann's losgehen? Kezdhetjük, kollégák. Akkor az első szavazással kezdjük, meglepetésszerűen. kutatóközpontok és egyetemek részvétele az Atomenergia Közösség keretprogramjában. Négy jelentés fut itt Brezina, Brezina kolléga neve alatt. Mindenki a jó papírt vegye elő, mert nagyon hasonlítanak a címek. Tehát az első a 16-os napi pontnak megfelelő. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Kérdezem még egyszer. Egy embernek van gondja, akkor arra figyelünk közben. Brezina jelentés, az első Brezina jelentés, amiről szavazunk. a 73-as négyes cikk kitámogatja ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es első része mellette. Chichester kollégának valamilyen problémája adódott? Elnök úr, keresem a négy Brezina jelentés közül azt, amelyikről szavazunk. Nem olyan sorrendben voltak a dossziémban, ahogy szavazunk. Az első a 73-as számot viseli, de felolvashatom a címét, az Európai Atomenergia Közösség keretprogramjának közvetett cselekvése esetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvétele címmel. Ez az a Brezina jelentés, amelyről most szavazunk. De nem fogjuk megismételni a szavazást, az eddigiekről Csicseszter kolléga. Ez egyéni szasz probléma. 14-es módosító. Első rész. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizen 6 os 7-es, 18-as, 20-as, 21-es, egy kupacban mellettük, ellenük, tartózkodás, Elutasítottuk őket. 19-es módos, nem, 5-ös módosító mellette. Valakinek megint gondja van? Fordasszony? Mi a baj? Én sem találom a szavazó listámat. Én sem tudom, hogy melyikkel szavazunk. Ez a 73-as számú? Az elnök azt mondja, hogy nem. Bár előzőleg azt mondta, hogy 73-as számúról szavazunk. Valaki ott a környékén fordasszonynak, akár Brezina úr segíthetne fordasszonynak. Thank you. Sind wir soweit? Na, megoldódott a probléma? A napi rend sorrendjében kellett, hogy berakják a dossziékba, és nem szabad összekeverni őket. Úgy szavazunk, ahogy a napi rendben szerepel, abban a sorrendben. Szép, nagy számok vannak rajtuk. Most a 16-os napirendi pont 73-as számú dokumentumáról szavazunk.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 és lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Türmes kolléga jelentkezik. Én a jó listát nézem, de a szavazókártyám még útban van. Ellen, ellene szavaztál, vagy mellette? Mellette. Akkor két emberünk is van, akinek nincs kártyája, ugyanazt mondják, Tessék hozzáadni. Következő Brezina jelentés következik. 74-es számú dokumentum, 17-es napi rendi pont. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os mellette, 16-os, 16-os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 Hollasszony, Röj úr, az a baj, hogy nem olyan sorrendbe kerültek a dossziéba a papírok, mint ahogyan mondja, ezért nehéz követni a szavazás sorrendjét. Well, that's not my problem if uh, uh, the groups make other lists. Excuse me. I... Ha a frakciók más sorrendben rakták be az anyagokat, arról én nem tehetek, én a napi rend sorrendjében veszem az anyagokat, azt pedig mindenkinek megvan. Tessék a napi rendet nézni, a napi rend sorrendjébe rakni az anyagokat, és úgy szavazzunk. Now uh, first. Uh, your, uh, because it is uh, voting list of committee, official yeah. Igen, az ITRE hivatalos szavazó listája alapján járunk el. Ha az egyes frakciók másképp rakták be, akkor, akkor én nem tett semmit, mondja Brezina úr. Nem, Brezina úrnak nincsen felelőssége, nem kell elnézést kérnie. A rend sorrendjében szavazunk a négy Brezina jelentésről. A titkárság a bizottsági mappába jó sorrendben rakta be az anyagokat, ha a frakciók megkeverték, ez az ő bajuk. Én szerintem a titkárság itt most megkavarta az életünket és ez a megzavarodásnak az oka. Más frakcióknak is ugyanez a baja, tehát az a benyomásom, hogy nem, frakciók, nem a frakciók a felelősek, hanem a titkárság. Jó, mondjuk ki azt, jó, hogy a titkárság a bűnös, csak menjünk tovább. Na, megyünk tovább. Jó, én is, én vagyok a felelős, de most folytatjuk. Jó, enyém a felelősség, megyünk tovább. A 73-as szövegről szavazunk, a napirend 17-es pontjának megfelelő Brezina jelentésről. És az első szavazáson túl vagyunk, most a második jön, harmadik jön. 16-os módosító. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Működik ez. 17-es, nem, 1-es, 1-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás mellette, 19-es mellett, 19-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kompromisszumos egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, e, ja, a négyesről nem kell szavaznunk elnézést, mondja az elnök. 23-ast visszavonták. 24-es mellette. 24-es mellette. A 23-as visszavonták, hölgyeim és uraim. Ezért szavazunk a 24-esről. Ki támogatja? 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, meg elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdése 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik szavazógéppel, megnyitom a szavazást. Claude, megvan már a kártyád. Lezárom a szavazást. 41 5 arányban nagy többséggel elfogadtuk. Következő Brezina jelenetés jön. A 74-es számú 18-as napirendi pontnak megfelelő. Egyre jobban megy ez a dolog nekünk. Hármas mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12-es, hát visszavonták 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10 a Kettes, én nem voltam vissza, mondja Szavela asszony. Ez tévedés. Nekem az állít. De jó, akkor ez valami tévedés, akkor 12-esről szavazunk. 12-esről szavazunk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás bonyolult, kevesen jelentkeztek, de elfogadtuk. Jó. 15-ösre visszatérünk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-esről nem kell szavaznunk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es kiesik, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás eluta- elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 24-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva második rész mellette, első részről ellenőrzést kérnek. Jó, akkor első részről még egyszer szavazunk. 24-es első része géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. A néppárt egyel több szavazatot adott le, mint kéne. Valaki lépjen ki a rendszerből. Jó, működik. És azt mondja az elnök, hogy elfogadtuk, miközben elutasítottuk. Elnézést, mondja az elnök. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, részenként első mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Turmes az úr kíván? A második részhez a szóbeli módosítót meg kellett volna hallgatnunk. Igaza van Türmes úrnak, a második résztről megismétlem. Szóbeli módosítóval együtt kell érteni,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 tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most jön a záró szavazás a szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy néppárti szavazattal megint többünk van. Valaki húzza ki a kártyát. Jó. 42 négy arányban nagy többséggel elfogadtuk. A negyedik Brezina jelentés következik, a 19-es napi rendi pontnak megfelelő. 72-es számot viseli. 8-as, 9-es módosító. asszony kíván megszólalni. asszony? Nekem szóbeli módosítom lesz, előre szeretném, előre szeretném jelezni a 23-assal kapcsolatban, akkor jelentkezzen majd holasszony akkor, amikor kell. Adjon nekem jelzést előtte. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Mi ez itt az egyes? Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as, 34-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 6-os, 37-es mellette, 6-osról nem kell szavaznunk. 37-es mondtam. 37-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ugye? 42-esről kell szavaznunk. 40 8-asról as kéne még? Nyolcasról kell szerzünk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 42-es jön. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 43-as ide akar Hollasszony szóbelit fűzni, ugye? Köszönöm, elnök úr. Szóbeli módosítón nyelvész változást kér. A fordítással van gondunk. Alien to nuclear safety, not... A nuclear safety kifejezést szeretnénk a nuclear security helyett, ez egy fordítási hiba ez egy angol nyelvet érintő probléma, örülnék, ha elfogadnák a kollégák. Nem látok ellenvetést, akkor a szóbeli módosítót befogadva szavazunk a 43-asról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 44-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 45-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 46-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as, 54-es ugyanaz, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-as, 57-es megegyeznek, mellettük kiszavaz, ellenük, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, kiegészítés ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 60, 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, kettő, elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk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 41 hat arányban nagy többséggel elfogadtuk. Ráté, gratulálok! Négyet egy csapásra, és rátérhetünk a 20-asra, Egységes Európai Közlekedési Térség, Karin Szura vélemény előadója, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mit akarnak ellenőrizni? Melyiket? 38-ast a szóbeli módosítóval? Hát kicsit késő jelezték, de mindegy. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Hm. A 39-esről már szavaztuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Karen úr, hát ezek már szocialista állapotok, egyhangulag megszavaztuk. Következő pont nyílt internet és hálózat semlegesség Európában. Itt csak egy kérdésről van szó, tehát ez a könnyebb rész, majd utána jön a nehéz rész. Ki szavazza meg ezt a szóbeli válaszigénylő kérdést? Ki fogadja el? Ha senki, akkor ki van ellene? Szóberi módosítás, ez szóbeli válaszigénylő kérdés elfogadás, ez az én nevem állít, ki szavazza meg, ki szavaz igennel, ki van ellene. Az utolsó a listánkon, a 21-es, az utolsó. Nagyon nehéz kérdés. Arra van szó, hogy tegyünk fel egy ilyen szóbeli kérdést. Tehát most már tényleg ne, ne vicceljünk. Tehát ki szavazza ezt meg? Még annak ellenére, hogy én teszem fel ezt a kérdést. Ki van ellene? Tartózkodás? Egyhangulag elfogadtuk. Hú, hogy ezt is megélhettem. Nagyon-nagyon köszönöm. Rátérhetünk a következő pontra. Köszönöm szépen a szavazást, és folytathatjuk következő alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve. A vélemény előadója Pirillo kollega, aki itt van, és először ő kapja meg a szót. Kérem, hogy aki ki szeretne menni, az ezt tegye meg csöndben. Hát persze jobb lenne, ha itt maradnának és meghallgatnák a kollégájukat, de hogyha már mindenképpen muszáj beszélniük egymással, akkor azt kint tegyék, kérem. Itt pedig Pirillo úré a szó. Grazie Presidente. La comunicazione della Commissione. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság közleménye a 2050-es úti tervről az egyik legfontosabb és legbonyolultabb, amelyel a következő hónapokban foglalkoznunk fel. Összéles körű politikai vita lesz ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan. Be kell azonosítani azokat a forgatókönyveket, amelyek alapján a következő 40 évben a széndiokszid kibocsátás csökkenthető. Az energiaipar azt jelenti, hogy 100%-kal kell csökkentse a kibocsátását a következő 40 évben. Az iparnak pedig 80%-kal. Ez egy ipari forradalom. Át kell gondolni nem csak a gyártási rendszert, egész gazdasági társadalmi rendszert, hiszen az tudatában kell legyen majd az energiafogyasztásának, és megfelelő terület fejlesztéssel, terület rendezéssel kell eljárjam. Választanunk kell. Nagyon nehéz választás ez, mert bizonytalan, gazdasági szempontból bizonytalan korban élünk, és ez a beruházák, beruházókat elbátortalanítja hogyha a 2050-es cél az, hogy a kibocsátásokat 80-90%-kal csökkentsük, akkor fontos politikákat kell megvalósítani. Át kell gondolnunk, át kell értékelnünk az egész rendszert. Az akció konvergencia a lényegét. A politikák egy irányba kell mutassanak a realitás irányába az európai gazdaság biztonságosabb legyen energetikai szempontból. Sok utat, hosszú utat kell bejárni. Sok akcióra van szükség. Egyéni akció nem elégséges, hogy drákoi módon csökkenjen a széndiokszid kibocsátás. Mint mondtam a véleményemben, vannak prioritások, központi szerepet fog betölteni a kutatás. Megoldásokat kell keresni az energia tárolására, a megújuló energia tárolására és a hatékonyság növelésére. Nagyobb erőforrásokat kell erre a kutatásra fordítani nagyobbakat, mint amiket eddig terveztünk. Az eddigi tervezet egészen nevetséges a hetedik keretprogramban. Természetesen az energiahatékonyságot is növelni kell. Azt hiszem ez rövid távon a legfontosabb cél. Tudjuk, hogy a 20%-os energia hatékonyság növelés 2020-ra nehezen lesz elérhető. Ezért az erőfeszítéseket arra kell koncentrálni, hogy elérjük mégis ezt a célt. Az energia hatékonyságot jogilag kell szabályoznunk, kötelezettségeket kell megállapítanunk intervenciós tervet, beavatkozási tervet kell megfogalmazni az energetikai hálózatba be kell ruházni. A bizottság az infrastruktúra fejlesztését szeretné, de úgy tűnik, hogy az operátorok, az üzemeltetők erre még, még nem készek. Különösen oda kell figyelni a széndiokszid szivárgás veszélyére. 2030 után az ETS rendszerben szigorú szankciók lesznek. Mivel nincsen kompenzációs rendszer, amely a, az azonos ágazatban valósulna meg, torzulás, versenytorzulás lehet az Európai Unión belül Nyilvánvalóan gyorsan vitát kell szervezni a pénzügyi eszközökről, amelyeket fel kell használni, hogy elérjük a politikai célokat, amelyek az öti tervben szerepelnek. E, mert intézkedések nélkül nem lehet megfelelő beruházás elérni a megfelelő, az új technológiákba, amelyek az alacsony széndiokszid kibocsátást biztosítják világosabbak legyenek a szabályok, jobb legyen a tervezés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Vidal Quadras kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió, mint valamennyien tudjuk, egyoldalúan vállalásokat tett a széndiokszid kibocsátás 2020-ig történő jelentős csökkentésére, a 1990-es viszonyítási alap mentén. A tanács azután kiegészítette ezt a célkitűzést, egy még ambiciózusabb célt határozott meg középtávon 2050-ig, ez a cél pedig az lenne, hogy 2050-ig 80%-os legyen a csökkentés. Az EU-nak tehát mindenképpen szüksége van arra, hogy mindent megtegyen a középtávú cél eléréséhez. Ez az ütemterv jó irányba viszi a fejlődést. Az tervet ezzel együtt is azonban jó, megfelelő, stabil politikai és pénzügyi alapokra kell állítani, csak így tudjuk elérni a célkitűzéseket. Ebben az összefüggésben két kérdés különösen fontos. Először is még mindig tart a súlyos pénzügyi gazdasági válság, ennek még messze nincs vége a másik dolog. El vagyunk szigetelve, nagyon egyedül maradtunk a környezetvédelmi intézkedések meghozatalában. Vannak országok, amelyek megpróbálnak felzárkózni, Kína vagy Brazília a feltörekvő országok közül ide tartoznak, de ezzel együtt az a helyzet, hogy azért jelenleg elég egyedül van Európa a világban. És ebben az összefüggésben hagyd tegyek még néhány észrevételt. ahhoz, hogy növeljük a versenyképességünket megfelelő szintre, arra van szükség, hogy először is tőkét vonzunk be, tőke befektetések érkezzen. Ez a politikusok felelőssége, a politikusoknak kell megfelelő politikai és szabályozó környezetet teremteni ehhez. Másodszorban a szabad piac gazdaság valóban szabadon kell, hogy működjön, és hosszú távon kiszámíthatóan. Mi az energiát illeti, hiszen az energia a fő vektor, a fő tényező az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé vezető úton, E, tehát az energiának kulcsfontosságú szerepe van, e, és ehhez e, azonos versenyfeltételekre van szükség, így tudunk csak megfelelni az ETS rendszerben kitűzött céloknak. Idén február 4-én az európai állam és kormányfők újra megerősítették, hogy az ETS kell, hogy legyen a fő eszköz az alacsony gazdaság felé. Jelenleg a széncsökkentési politika elsősorban szubvenciókkal történik, a szubvenciók pedig eltorítják a piacot. Hogyha a hosszú távú stratégiában gondolkozunk, az jelent problémát, hogy a, nem lehet csak szubvenciókra alapozni a vállalatok döntéseit, mert ezzel teljesen tönkretesszük el, torzítjuk a piac működését, és ez hosszú távon nagyon negatív hatásokat eredményez. Az igaz, hogy az rts en lehet, hogy javítgatni kell ezt azt, elsősorban talán transzparensebbé kell tenni, de kulcsfontosságú az, hogy a szén árát eltorzító szubvenciókat megszüntessük. Hogyha ez megtörténik, persze, akkor el kell kerülni a dramatikus, rövid, drámai, rövidtávú drámai hatásokat, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor hosszú távon fel kell számolni a szubvenciókat. Hogyha persze nehéz feladat ezt megtenni, ezt nagyon óvatosan, gondosan meg kell tervezni, és rövid távon a választó polgárok is beleszólást kell, hogy kapjanak. Nagyon lényeges stratégiai döntés ez nem csak hogy egy erős európai alacsony széncélú kutatásba akarunk beruházni, hanem biztosítani kell, hogy a gyors piacra jutást Európában a munkavállalóknak pedig gyorsan kell tudni alkalmazkodni, és új kompetenciákat kell megszerezniük. Én ezért hiszek a hosszú távú olyan projektekben, mint a, mint a szén geológiai tárolása, vagy pedig a, az ITER. Az energia hatékonyság is egy olyan kérdés, amiről ma itt majd később fogunk még beszélni. Egy másik kulcsfontosságú elem az összekapcsolt és interoperabilis, interop interoperabilis hálózatok kérdése. Az energia mixeket változtatni kell, és a jövőbeni energia biztonság enélkül kudarcra van ítélve. Beruházásokra van szükség, különösen az ilyen válságos időkben ez, ez egy kényes kérdés, de annál fontosabb. A zöld, zöldülés költséges dolog, és egyedül vagyunk itt Európában, mint mondtam. A piac reálisan kell, hogy beárazza ezeket a költségeket, és megfelelő jó jelzést kell küldeni a beruházóknak. Stabilitást kell biztosítani, a munkahelyek teremtését erősíteni kell, a zöld ismereteket a kutatásban és fejlesztésben nő, bővíteni kell. Szerintem nagyon aktuális ez a jelentés. Most eh, jött el az ideje annak, hogy jól működő megoldások szülessenek, amelyek eh, olyan irányba eh, viszik majd a gazdaságot, amit mi szeretnénk a jelen körülmények között. Örömmel várom a további konzultációt a raportőrrel és a többi kollégával, mint árnyék előadó teszem ezt. Nagyon jó benyomásaim támadtak a, annak kapcsán, amit Pirilló hallottam. Köszönöm. Franco kollega kapja meg most a szót, de lenne egy kérésem. Még több jelentést kell ma megvitatnunk, ezért kérem, hogy rövidebben szóljanak. Franco kollega a következő. Oh. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. az energiahatékonyság irányával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy a bizottság kicsi túl messzi ment a részletekben. Az ambíció az jó, de a pontosság inkább rendeletre val, mint irányelvre. Azt szeretném, hogy maradjon meg az az irányvonal, amelyet 2011. június 10-én az energiaügyi tanács állapított meg. Ennél maradjunk. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmet a tizedik cikkre, eh, amely a kogenerálással kapcsolatos. Ez a cikk nagyon pontos, túl pontos az orientációjában. Biztos, hogy ehhez szól hozzá, nem a következőhöz. Csak reagálni szerettem volna az energiahatékonysági irányelvre. Merci beaucoup. Pas problème. Köszönöm, semmi probléma. Hübner asszony. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! A közlemény tartalmaz információkat a közeljövőről és a távolabbi jövőről is, mit kell tennünk, milyen intézkedéseket tervezünk, annak érdekében, hogy alacsony szénkibocsátású technológiákat lehessen szélesebb körben alkalmazni és bevezetni. Arról is beszélnünk kell, hogy nem kedvező ez az időszak arra, hogy bármilyen ilyen változást bevezessünk, mert ezeknek a költségvonzata riasztó, és ettől nem tudunk megszabadulni. Már most ugye 2050-ről beszélünk, tehát a gyermekeink és az unokáink fognak majd ebből profitálni, de hát el kell már kezdenünk most is gondolkozni a jövőről, és mindent meg kell tennünk most annak érdekében, hogy jó helyzetbe kerüljenek a gyermekeink, az unokáink. Nidal Kadrasz úr említette, hogy az Európai Unió nagyon szigorú kötelezettségeket vállalt fel, mi azt mondtuk, hogy igenis csökkenteni akarjuk a kibocsátást, és nagyon sokat foglalkozunk az energiahatékonyság kérdésével. Ezzel azt akarom mondani, hogy meg kell, minden kérdést ebből a két szempontból kell vizsgálni, az időtáv és a finanszírozás a két fő szempont. Az alacsony szénkibocsátás kapcsán felketeni a kérdést, hogy elége az energiahatékonyságra koncentrálnunk, vagy esetleg növelni kellene a K plusz F kiadásokat is, ugyanis enélkül soha nem fog megvalósulni az alacsony szénkibocsátású gazdaság, még akkor is, hogyha egyszerre alkalmazunk hagyományos, illetve zöld energiahordozókat energiainputra szükség van a zöld munkahelyek megteremtéséhez is, tehát többet kell tenni az innovációért, korszerű energia elő energiatermelési módszereket is ki kell fejleszteni, és az energia szállítását is korszerűsíteni kell. Hogyha a végfogyasztóhoz eh, akarjuk eh, megfelelő módon eljutatni az energiát, akkor eh, olyan intézkedéseket kell tenni, amivel javítható a hálózatok minősége, illetve az épületek energiahatékonyságát is mindenképpen növelni kell. Tehát energiahatékonyság növelés a kiinduló ponton és a végponton, a célponton a fogyasztónál ugyanolyan fontos. A piacgazdaságban az egyensúlyok rendkívül fontosak, és a méretgazdaság is különösen fontos szempont, hogyha versenyképesek akarunk lenni. Természetesen a munkahelyteremtés is rendkívül lényeges, de anélkül, hogy a finanszírozási kérdéseket alaposan végig gondoljuk, nem jutunk messzire. És a finanszírozás jó irányba kell, hogy mutasson, ha csak szubvenciókat adunk végtelenségig, ezzel torzítjuk a piacot, és persze, ahogy a leghasznosabb beruházások felé próbáljuk kanalizálni a szubvenciókat, azoknak pozitív hatása is lehet. Összefoglalva elnök úr, a nyersanyagok a kitermelésének az energiafelhasználása is nagyon magas. A recycling, az újrahasznosítás révén nagyon sokat tudunk megtakarítani az energiafelhasználáson, és növeljük a hatékonyságot. Um, se strinjam s tem, kar je nagyon is egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondok, mondott, tehát a következővel. Hogyha környezetvédelmi célokról beszélünk, akkor oda kell figyelnünk a szomszédos országokra, a környező országokra. Két dologról szeretnék beszélni. Egyik oldalon ugye itt vannak az intézkedések, amelyeket 2020-ig kell megtennünk, a másik oldalon az, hogy mi történik 2020 után. Ugye 2020-ig itt van ez a 20, illetve 30 százalékos cél, de döntenünk kell arról is, hogy mi történjen, mit akarunk tenni 2020 után. És az ITRE számára ez nagy kihívást jelent Szerintem támogatnunk kell azt, amire az iparnak is szüksége van. Persze beruházásokat elsősorban olyan területeken kell eszközölni, ami összhangban van a mi politikai célkitűzéseinkkel. De a kötelező célkitűzéset támogatjuk, de felvetődik azért itt egy kérdés. Tehát mit, a leg, mi lenne a legjobb 2020 után. Elsősorban ma is már azt kell támogatnunk, ami majd 2020 után is pozitív hatásokat fog kifejteni, és a bizottság azt követeli, hogy az ágazat kapcsán Európában ugye elsősorban a gazdaságunkat akarjuk versenyképessé tenni, és tiszt, de ugyanúgy, hogy tiszta legyen a gazdaság, és csökkenjenek az üvegházhatású gázemissziók hogyha ezt akarjuk, akkor azért komolyan kell foglalkoznunk az energia felhasználás kérdésével, mennyi energiát használnak fel az emberek Európában, és meg kell tudnunk becsülni, prognózisokat kell felállítani, hogy mekkora lesz az energia felhasználásunk a jövőben. Eddig ezzel nem foglalkoztunk eleget, és azt hiszem itt az ideje annak, hogy ezt megtesszük. Zsadó úr. Köszönöm szépen, elnök úr nagy olasz ö, értelmiségig sokan rá fognak ismerni, azt mondta, hogy akkor van válság, amikor az régi világ nem akar eltűnni, és az új nem tud megszületni. Azt hiszem, erről van szó itt az energetikában. Hallottam ö, Vidal Kárász urat, de nem biztos, hogy jól értettem azt mondta, nem kívánja, hogy köztámogatás legyen túl sokáig a vállalatoknak. Jól értelmezzem, azt akarja, hogy a széndiokszid kvótákat szüntessük meg, mert a szubvenció. Azt mondja, hogy világos, ambiciózus célok kellene klímaváltozás ügyben. Ez azt jelenti-e, hogy a politikai célok, energetikai, klímacélok, amelyeket megállapította az EU, meg kell feleljenek a tudományos jelentéseknek és riasztásoknak? Ha igen, akkor komoly 2050-es célokat ki kell tűzni. Az üvegházhatás csökkentésével. Mert ez lesz az ajánlás a zsieknek, ez lesz az ajánlás a következő két-három évben, vagy pedig kevéssé ambiciózus célok kellenek, amelyeket majd aktualizálni kell, és az instabilitást fog okozni. Az azt mutatja, hogy nem előre látható az élet a vállalatok számára. Amikor azt mondjuk, hogy csak Európának van ambiciózusra, hát ez nem így van. Japán Fukushima ellenére 25%-osan szeretné 2020-ig csökkenteni az üvegház hatást. Ez ambiciózusabb, mint a mi 30%-osunk valójában. Pénzügyi, gazdasági válság van, komoly válság. Ennek ellenére nem szabad megváltoztatni véleményünket a klímaváltozással kapcsolatban, és hogy milyen gazdasági potenciált, tehát szociális potenciált jelentene az energetikai forradalom. Még egy szó, elnök úr, a lineáris megközelítés, amelyet követ az Európai Bizottság. Legyen komolyak. Nem lehet úgy vélni, hogy be kell tartani a célokat. De várunk az igazi erőfeszítésekkel majd egyszer csökkentjük az üvegház hatású kibocsátásokat. Tudjuk gazdasági, tudományos szempontból. Minél gyorsabban küldjük a jó jeleket, minél gyorsabban történik meg a váltás, annál olcsóbb ez környezeti szempontból, pénzügyi szempontból, ipari szempontból, társadalmi szempontból egyaránt. Be is fejezem, sokkal lineárisabban kell megközelíteni az erőfeszítéseinket. Ez tudományos kérdés, az Európai Unió legyen méltányos magával szemben, a bizottság javaslatát támogatjuk. A föld lakosság 6%-ával nem lehet 16%-os kibocsátást produkálni már most váltani kell, ne féljünk váltani. Nagyon köszönöm. Ránéztem az órámra, kicsit sietnünk kell, mert akkor nem jutunk a dolog végére. Hall, Davis, Vidal Quadras kollega kérnek még szót, és utána még van két súlyos, fajsúlyos napirendi pontunk. Kérek mindenkit, hogy rövid legyen. Közvetlenül megszólított Zsadó úr, ezért úgy gondolom, hogy a jól neveltség megkívánja, hogy válaszoljak. No, no, no. Um, wir haben andere Kollegen. Hát más kollégák is szót kértek, hogyha ők egyetértenek azzal, hogy ön kapjon először szót, akkor rendben van Davis, Hall és Herzog képviselők is szót kértek. Ha ön, ők egyetértenek azzal, hogy Vidák Vadász úr kapjon ismét szót, nincs kifogás, jó, rendben van, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Zsadó úr. Én, amikor arról beszélek, hogy hosszú távon a szubvenciókat szüntessük meg, akkor nincsen kivétel. Az összesre gondolok. A piac erői kell hatékonyan eljárjanak. Ez fog eljutatni bennünket a célunkhoz. Nincsen kivétel számomra. Még valami, nincsen ellentmondás a különböző politikai célok között az emissziócsökkentében. csökkentében a környezet számára is jó a kibocsátás csökkentés, és a gazdaság versenyképessége számára is, illetve az ellátás biztonság szempontjából. Ez egy csomag, nincsen ellentét. Utolsó megjegyzés, figyelembe kell venni, az, hogy rövid távon a válság nagyon ö, erős stresszt, pénzügyi stresszt fog, nyomást fog jelenteni a helyi önkormányzatokra, a kormányokra, a vállalatokra, és ez is ki fog hatni a szubvenciókra. Ezt nem lehet ignorálni. Kollégin Hall. Thank you. I think it's important that we don't get too gloomy. Köszönöm szépen. Vidal Quadras úr általában zavarosan fogalmaz, de, de, de most értettem, mit mondott, és valóban változó helyzettel kell szembenéznünk, ugyanakkor ez ugyanannyira lehetőség, mint fenyegetettség. Sokkal pozitívabban is fogalmazhatunk a kérdés kapcsán. Az EU elszigetelt, azt halljuk. De ezt másképp is lehet látni úgy is lehet mondani, hogy az EU elől van egyedül, mi vagyunk, akik vezetjük a világot, és a hatékonyabb gazdaságot és energiafelhasználást tudnánk csinálni, akkor ezzel gazdasági előnyre tehetnénk szert. És ha megelőzzük a futók többségét, akkor számos technológiai területen előre törhetünk. Tehát az, hogy egyedül vagyunk, az önmagában nem biztos, hogy hátrány. Másodszorban pedig a jelentés leszögezi, hogy az energiahatékonyságot nehéz javítani. Tény, hogy most a 20%-kal sem, még a 20%-ot sem fogjuk elérni, és 10%, tehát a fele lesz a teljesítés a kitűzött célnak, de ha sikerülne megduplázni, akkor már beszélhetnénk és sokkal olcsóbbá válna, beszélhetnénk sikerről, és akkor a jövőben olcsóbbá válna az előrelépés. Tehát ez nekünk tenne jót, hogyha sikerülne betartani az időtervet, a roadmap-et. Herzog asszony kíván szólni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány apró megjegyzésem lenne csak, hogy élen járunk-e. Nem az a kérdés, hogy az élen járunk-e, hanem az, hogy a 2005 50 es roadmap-en jó lenne, hogyha elég gyorsan futnánk, mert akkor le fogunk maradni. Az előadó nagyon hasznos következtetéseket van le jó jelentése végén. Néhány apró megjegyzésem lenne, ami a koherenciáját javítaná a szövegnek. Maga az előadó is azt sorgalmazza, hogy a közösségi programokkal nagyobb összhangot kell teremteni. Én úgy fogalmaznék, hogy az európai programokon belül kellene nagyobb eh, konzisztenciát teremteni, mert amikor a pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor gyakran arról van szó, hogy életünket, vérünket áldoznánk valamiért, csak épp a pénzünket nem. Tehát eh, jobb lenne, hogyha ezt bevennénk a pénzügyi kereteken közüli vagy belüli területre a céljainkat. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a 2050 felé vezető úton 2020-ban lesz egy megálló, és ne felejtsük el, hogy a 2020-as célokat először teljesíteni kell, és aztán lehet tovább lépni 2050 felé. Gratulálok a szerzőnek, nagyon jó, hogy a parlament a 2050-es roadmap-el kapcsolatban elmondta a véleményét. Gratulálok még egyszer. Elnök, rendben. Köszönöm. Davis kolléga a másik bizottságban Shadow, neki adom meg a szót. Köszönöm a lehetőséget. A Környezetvédelmi Bizottság előadója mellett. Ő is eljött hozzánk, az önök szakértője is átjött hozzánk múlt kedden. Az Ipari Bizottságban belüli vita úgy tűnik nekem, hogy zöldebb, mint az MV bizottságon belüli vita volt. Tehát ez pozitív meglepetés számomra. Nagyon fontos szavazáson kell átesnünk az új év előtt. Tudjuk jelenleg, hogy az Európai Unió egyetlen kötelező célja az a 20%-os csökkentés 20-ig, 2020-ig. Ez pedig, amiről most beszélünk, 2050-ről beszél, és azokról a mérföldkövekről, amelyeket 30-ban, 40-ben el kellene érni. Ha elfogadjuk ezt, az egész Európai Unió elfogadja ezt, akkor a bizottság ebből lebontja majd magának a politikai és stratégiai feladatokat. Jelenleg azonban a tanácsnál parkol a szöveg, és hogyha mi elutasítjuk ezt, akkor akkor eleve kidobja a tanács az ablakon. Tehát akkor, akkor mi lesz a klímapolitikával? Milyen jelzést küldünk az iparnak? Az ipar akkor tőlünk nem kap iránymutatást a jövőre vonatkozóan. Az Emberi Bizottság két dologról beszélt, főleg, hogy elhisszük-e, hogy tényleg van globális felmelegedés, és hogy ez veszélyeket rejt magában. Vannak ugyanis képviselők, akik azt mondják, hogy ez a napkitörésektől van a globális felmelegedés, hát tehát először konszenzus kéne teremteni, most már minden országban világszerte a tudósok most már mindenhol azt mondják, hogy van globális felmelegedés. Most már csak az a kérdés, hogy milyen hatásai lesznek. A másik kérdés pedig az, hogy Európa teljesen egyedül fogja masírozni itt, hogyha nemzetközi ö, ellenállás lesz. Kína, ha építi a szénerőműveit, akkor hogy mondjuk Lengyelországnak, hogy bontsa le őket? Tehát szerintem is Európa gazdasági jövője érdekében kell, is kell tovább lépnünk. Igaz, hogy Kína most építi a szénerőműveket, de ezzel együtt mi nem léphetünk vissza. Nagyon gyorsan változik egyébként a világ, már Kínában is, tehát nekünk jobb technológiák mellett kell letenni a voksunkat. 2030-ban elhiszük, hogy nem lesznek már szénerőművek Európában? Azt hiszem nem, de, de nem szabad mindent feladni. Ugye most már a távol kelet gyártja a legtöbb napelemet is, tehát hiába mi találtuk ki a technológiát, lemaradtunk. Tehát az Egyesült Királyságban az 50-es években hasonló helyzet volt. Nagy volt a gyártás, de nem ruháztak be hosszú távon nálunk. Németország gazdasági csodává vált közben, és elhúzott mellettünk, és ugyanez van most. Kína el fog húzni mellettünk, hogyha mi stagnálunk, és nem a jövő ágazataiba ruházunk be most. És ez főleg az energia generátor cégeket érinti. Ha igenis el lehet érni a céljainkat, átkerültetni a gyakorlatba ezeket a megfontolásokat. Ugyanakkor nem szabad korlátozni azokat az erőfeszítéseket, ahol a carbon caption-re történik erőfeszítés, ennek is megvan a maga helye, a nukleáris energiát sem szabad általában véve bántani, ugyanakkor jelentős beruházásokat kell tenni az alternatív technológiák irányába. A szénára egyébként nem emelkedett annyira, mint gondoltuk, tehát olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek hosszú távú, átfogó célokat követnek. Valamit most egyből meg lehet tenni. 2025 30-re vonatkozóan egyből lehet írni normákat, de a legfontosabb az, hogy ne csak normákat írjunk elő, hanem most, ma beruházzunk a jövőbe, mert tudnunk kell és tudhatjuk, hogy mi lesz 20-30 év múlva ezen a területen. Köszönöm, hogy meghallgattak. A világ, mégis egyszer mondom az üzenetemet, nagyon gyorsan változik. A gazdaságban mindig vannak vesztesek és nyertesek. Ne legyünk vesztesek. Legyünk mi a nyertes oldalon. Köszönöm szépen. Ha egyetértenek a kollégák, ö, október 11-én délig lehet benyújtani a módosítókat, ezt akartam mondani. Most a 23-as napi rendi pontra térjünk rá. A pénzügyi válság hatása az uniós tagállamok védelmi ágazatára. Tosanovski kolléga írta a véleményt, megadom neki a szót. Jedná se o e, stanovisko o dopade finanční krize na odvětví obrany v členských e, státech. A kérdés az, e, hogy a pénzügyi válság milyen hatást gyakorol a tagállamokban a védelmi ágazatra. Az Affett, az illetékes bizottság, én a véleményemmel kapcsolatban most röviden szeretném a főpontokat felvázolni. Először is egy közleményből indultunk ki, amely vizsgálta, hogy a pénzügyi válság milyen hatást gyakorol a védelmi iparra. Megvitattuk a fő állásfoglalásokat szakértőkkel, valamint a védelmi ipar különböző területeinek a képviselőivel. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi válság káros hatásokat is gyakorol a védelmi iparra. Ez egy olyan kérdéskör, amelyel nem foglalkoztunk eddig igazából behatóan. Egy nagyon komplex kérdésről van szó, a legtöbb szakértő véleménye szerint. Megpróbáltuk a pontokat négy logikus egymással logikusan összefüggő blogban összefoglalni. Az első blogban azt szögeztük le, hogy az EU tagállamainak a védelmi ágazatát az pénzügyi válság első szakasza nem sújtotta még annyira, mint sok más ágazatot. De azóta folyik a költségvetési kiadások lefaragása, és a következő időszakban e, ezek a kiadáscsökkentések már nagyon negatívan fogják érinteni a védelmi ipart, a védelmi ágazatot is. A következő blogban azt hangsúlyoztuk, hogy az európai védelmi ipart nagyon eltérő nemzeti politikák jellemzik. Itt tagállami kompetenciáról van szó a védelmi ipar kapcsán, és konkrét szerződések kerül a tagállamok döntenek, nagyon szigorú keretek között nagyon szigorú kritériumok betartásával működik mindenütt a védelmi ágazat, és hát elég bonyolult áttekinteni a különböző tagállamok e, védelmi para közötti különbségeket. A harmadik blogban megpróbáltuk a a jellemzőket összefoglalni, és abból indultunk ki, hogy nagyon bonyolult folyamat zajlik egész Európában. Vannak törekvések a az együttműködésre az európai tagállam, az EU tagállamai között. Nagyon fontos szerepet játszhat az Európai Védelmi Ügynökség ezzel kapcsolatban a NATO is nyilvánvalóan befolyásolja azt, hogy hogyan alakul majd ez az együttműködés, hiszen a technológiai területen a NATO meghatározó szereplő. A negyedik pontban arról szólunk, hogy milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a pénzügyi válság negatív hatásait. Én mondjuk, hogy mennyire fontos az együttműködés, különböző irányelvek, 2009-es irányelvek próbálják Eh, az európai védelmi ipar versenyképességét is növelni. De ehelyett eh, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok eh, befolyásoló tényező éri a védelmi ágazatot, és rendkívül bonyolult összetett kérdésekről van itt szó. A kutatás, fejlesztés, technológiai eh, projektek összehangolására nagyon nagy szükség lenne, mert jelenleg eh, ezt a tagállamok eh, különösebb koordináció nélkül végzik. Miután sürget az idő, nem kívánok új, több részletre kitérni, csak szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak és mindenkinek, aki is munkánkat a nyári szabadság alatt végeztük a munka jelentős részét, és nagyon sok szöveget kellett átolvasnunk, nagyon sok mindent kellett volna beépítenünk ebbe a, a véleménye. Be. A módosítók benyújtásának határideje október 11-e, november 10-én lesz a szavazás, és örömmel várom a további együttműködést az árnyék készítőkkel és nagyon örömmel hallgatom meg az önök hozzászólásait, észrevételeit, mert ezek nyilván tovább fogják javítani a szöveget. Köszönöm szépen, elnök úr. Ódi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak a munkájához és a javaslataihoz. Elmondanám azt is, hogy nagyon érdekes jelentése van a külügyi szakbizottságnak. A az ipari szakbizottság világosan ki kell mondja, hogy ez érdekli ez a téma, vagy sem. Ez azért mondom, mert jelentéstevő volt, voltam a hetedik keretprogram félidős értékelésének. Azt javasoltam, hogy a szakbizottságunk érdeklődjék e téma iránt hiszen ez kutatás a védelemmel kapcsolatban. Ez feltétele a sikernek, hogy az ipar területén védelmi ágazatot állítsunk fel. És mindig vereséget szenvedtem. Most el kell döntenünk, hogy érdekel -e ez bennünket. Ha érdekel, és a meghallgatások, amelyeket szerveztünk, kétszer ekkora termekben teli voltak. Mindannyian azt mondták az iparképzelők, hogy ez érdekli őket. Ö, szeretnék, hogyha az EU érdeklődne felülük. Nagyon komolyan kell venni szerintem ezt a témát. A hegyek háború vége óta minden ö, tagállam csökkentette a katonai kiadásait a válság előtt. A válság még csökkentette az állami eszközöket, kevesebb pénz jut a védelemre, az országok úgy szervezik meg az életüket, hogy bilaterális legyen. Például az én tagállamom, a Franciaország, az Egyesült Királyságon nagyon fontos bilaterális szerződés kötött. Eljött a pillanat szerintem, hogy nagyon komolyan foglalkozzunk a védelmi ágazaton belüli kutatással a tagállamok negyed annyit költenek a kutatásra, mint a mi tagállamaink, mint az USA azt mondani, hogy nem kell védelem, az abszurd. Hát a népeink biztonságáért felelősek vagyunk. Oda kell figyelni erre a témára. Van egy Európai Védelmi Ügynökség, van jogi alapunk a szerződés 45. cikkével. Ennek az ügynökségnek gyakorlatilag nincsen költségvetése. Van-e politikai akaratunk? Ez a kérdés. Politikai többséget biztos lehetne találni, azzal kapcsolatban, hogy be kell ruházni a duális anyagokba. A polgári védelemben és a védelmi szektorban egyaránt felhasználható anyagokba. Az ipari alapot szélesíteni kell. Ennek a szakbizottságnak a feladata. A külügyi szakbizottsággal. Az ipar területén nem ö, tudok javaslatot tenni, hogy hogyan legyen politikai többség, de gratulálok az előadónak. Azt hiszem, meg kell találni megfelelő megfogalmazást, hogy megtakarítást érjünk el. Hogyha minden tagállam együtt jár el, nagyon sok olyan téma van a vámtól kezdve, ahol a céljainkat egyeztethetjük, és megtakarítást tudunk elérni, a tudományos lépéseinket koordinálni kell. A képzést, a mérnökök képzését például. Az Európai Uniónak van helye a világban, és ezen belül a védelmi iparnak védelmi ipar része a stratégiánknak. Büszkék vagyunk, hogy európaiak vagyunk, és meg fogjuk védeni a népeinket. Ehhez közös biztonság és védelmi politika kell. Monsieur Weber. Weber úr. Oui. Le secteur de l'armement. A fegyveripar 240 milliárd euró tevékenységet, 400 ezer foglalkoztatást közvetlenül, és majd két millió foglalkoztatottat közvetve. Ez nem elhanyagolható ágazat és akkor még nem is szóltam a politikai autonómiáról, stratégiai kérdésekről. A beruházások csökkenése a válságból következik. Ez nyomon követhető, érezhető, jelentős mértékű. Ezt a nemzetközi verseny csak súlyosbítja, még Európán belül is. Ezek a tényezők veszélyeztetik a fegyveripart, a védelmipart, leginkább a KKV-kat. Ezt súlyosbítja az euró és a dollár kedvezőtlen paritása. Az ipari vállalataink máshol keresik Európán kívül a partnerséget és a növekedést. Hogyha ez így marad, akkor mi lesz azzal, a kívánságunkkal, hogy európai integrált védelmi par legyen. Ő, Udi kollégám a lényeget elmondta, Európa lemarad a technológiai kapacitásban. Ez véglegessé is válhat a válság során. 2009-ben ebben, ezen a területen az USA évente 160 milliárd dollárt kötött kutatásfejlesztésre, és 30 milliárdot az EU. Ez nem lesz elég ahhoz, hogy az élbolyban maradjunk. Ez nem csak pénzkérdése. Erőfeszítést kell tenni, hogy racionalizáljuk a kiadásokat, és hogy a kutatásra, koncentráljuk az erőforrásokat. Rendelkezünk a megfelelő szaktudással, a polgári és a katonai kutatást kombinálni kell, ahogy más területen is ezt tesszük, például a telekommunikációban és az űrkutatásban. Úgy gondoljuk, hogy a védelmi kutatás 60%-a polgári kihatással is jár országaink politikai vezetői nyilatkozatokat tesznek a védelmi Európa mellett, de a valóságban éppen az ellentétje valósul meg. A nemzeti érdekek érvényesülnek, és az európai együttműködési ö, szándékok nem valósulnak meg. Ez 1980-as évben indultak a Transál A 400 MS Milán helikopter, Tigris, Eurofighter programok indultak. Azóta semmilyen új program nem indult európai szinten az 1980-as évek óta. Most ö, lebontjuk a GMS programot, például ö, GMS programot a ö, műholdakkal kapcsolatban. Mindenki a saját kapacitását nézi, és nem azt, hogy véglegesen lemarad a nemzetközi, a leg, az egyre durvább nemzetközi versenyben. Meg kellene erősíteni a kompetenciák kombinálását, ez csökkenteni a költségeket, és ha túl soká várunk, és nem történik meg a szerkezetváltás, akkor gyorsan elveszítjük a kompetenciánkat és a védelmi parunkat. Ez a stratégiai autonómiánkra nagy csapás lenne. Gyorsan meg kell valósítani az európai politikát, azt a politikát, amely komoly ipari alapra épül, ezért egyetértek Tozanovski kolléga szavaival, amely nem tudok egyetérteni az ő szavaival, mert ő az ő véleménye szerint a nemzeti szuverenitást veszélyeztetni a közös politika. a közös védelmi politikát elismeri, mint releváns politikát, de azt írja, hogy az államok szuverenitását ez veszélyezteti. Szerintem ezzel éppen, hogy elveszítjük a tagállamok szuverenitását, az együttműködést kell előtérbe helyezni. Nem lehet párhuzamosan haladni, különben mindannyian vesztesek leszünk. Köszönöm szépen, most Tasnovszki kollégának adom vissza a szót a vita lezárásához. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Csak néhány záró megjegyzésem lenne. Köszönöm először is magát a vitát, és a sok-sok reakciót. Felmerült a kérdés, hogy ezeket a problémákat tényleg a mi bizottságunknak kell tárgyalnia. De szerintem az eddigi viták után ez egyértelmű, nagyon is a mi kompetenciánkba tartozik ez a téma. A kutatási tevékenység hozzánk tartozik, és összefügg az összes többi területünkkel, ezt látjuk a közvetlen környezetünkben is, de Észak-Afrika kapcsán is. Az észak-afrikai események külön meggyőztek engem arról, hogy a védelmi ágazatot támogatni kell, és arra is gondolnunk kell, hogy a high-tech mindig a védelmi szektorban születik meg először, és aztán megy át a civil szférába. A francia kutatásnak is a francia hadikutatás volt a bölcsője, és nagyon sok jó terméket, innovációt hoztak létre, amelyeket a civil világ azóta is használ. Tehát erről az aspektusról se feledkezünk meg. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom a további vitákat. A módosítók benyújtási határidejét már ismertettük, most nézzük a 24-es pontot, energiahatékonyság. Turmes a szó. Claude, it's your turn. Claude, te jössz. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Röviden vázolnám a témát, és érdekel az önök reakciója, és a módosítók határidejével kapcsolatban szétküldtem egy e-mailt, amely október 20-a lett volna eredetileg, de a jelentésem késett, ezért én magam javaslom, hogy 27-ében állapítsuk meg a módosító benyújtási határidejét. Most pedig az érdemi részről. Mielőtt a 2050-es roadmapről beszéltünk, és általában a klímaváltozásról, a finanszírozás hatásáról az iparra, most látjuk azt is, hogy a jogalkotás, amely az energiahatékonyságra vonatkozik és vonatkozna, ezekhez a témákhoz nagyon szorosan csatlakozik, tehát a klíma és energia témákhoz, de a pénzügyi, finanszírozási problémákhoz is, és világos, hogy most nehéz időket élünk, és a finanszírozás is nehéz. Akik a klímaváltozás elleni harcban részt vesznek, tudják, hogy ha nem teszünk hirtelen nagyon sokat az energiahatékonyságért, akkor globális szinten minimum 50%-kal kéne javítani az energiahatékonyságot, hogy a két fokos globális emelkedésen túl ne menjünk. Az energia hatékonyság egyébként minden tanulmány szerint a legolcsóbb módja a klímaváltozás elleni harcnak. Ezt ne felejtsük el. Másodszorban a gazdaság egyensúlya szempontjából is tudnunk kell, hogy minden egyes évben az európai gazdaság 400 milliárdnál több eurónyi értéket veszt el transferek formájában az olaj- és gáztermelő országok felé. Ez a 400 milliárd euró kiáramlik a gazdaságból, és ennek két hatása van. A mi gáz és olajforrásaink kihasználása romlik, és sok tanulmány azt mutatja, hogy a kínai, indiai, brazil és egyéb gazdaságok virágzása miatt a világon a jelenleginél is sokkal magasabbra fog fölmenni a gáz és olaj ár. És most már ezt az energia eladósodatságot meg kell szünteni, de úgy szüntetni, Úgyhogy ne kelljen kiadnunk ezt a 400 milliárd eurót évente, sőt ennél sokkal többet majd a jövőben. Tehát a jogalkotással 50 milliárdot megtakaríthatunk az energia takarékosság révén, és ez a 50 milliárd felszabadulhatna a kis és középméretű vállalkozások, az építőipari vállalkozások támogatására, illetve számukra általában, hogy képítsünk egy új iparágat az energiahatékony technológiákat. Ez a gazdasági válság idején gazdasági szempontból is teljesen racionálisan végigkövethető. Az energiahatékonyságnak van egy másik vonulata, ahol az energia termelés kétharmadát a következő 30-40-50 évben ki kell váltani ez általában véve fogja növelni a kilovattóránkénti villany, villamos áram árat, és ehhez elengedhetetlen, hogy a villamos energiahálózatot modernizáljuk, ugyanis az energia költsége a térfogat szor az egységár és az árviszonyok is arra kényszerítenek minket, hogy beruházzunk. Ha jelentősen változtatunk a jelenlegi rendszeren, akkor a jelenlegi energia felhasználás 50%-a megtakarítható lenne 2030-ig akár, és van egy harmadik aspektus is, az USA-ban nem csak a villamos árampiacon van szabad verseny, hanem a, az ellátás és igény között is verseny van. Ennek az irányelvnek igény oldali ösztönzőket kell adnia, hogy, hogy ne érje meg Párizsban, Madridban, máshol pazarló módon bánni az energiával. Tehát felülről lefele kell nyomást gyakorolni, és negyedszer pedig ne felejtsük el, hogy az energiaszegénység egyre nagyobb méreteket ölt, különösen közép-kelet-európában. Kommunista, a kommunista rendszerben az energia szinte ingyen volt, és éppen ezért millió számra épültek olyan épületek, amelyek energiahatékonytalanok. Ezért A szociális aspektust is figyelembe kell venni. Nagyon sok embert érint az energia hatékonyság hiánya miatti elszegényedés. Tehát sokkal több vitára lenne szükség erről a témáról, és meggyőződésem, hogy megvannak az eszközök a kezeinkben, a beruházási bank ö, ott van, Hán biztos ma délelőtt 20%-os növelését helyezte kilátásba a kohéziós alapokon belül az energiahatékonysági programokra költhető pénzeknek, és 6%-os növekedést a nyugat-európai régióban is. Ez, ez sok pénz, ezt föl kell használni. Az irányelv a hatos cikk értelmében új bizniszmodellt fogalmaz meg az energia generáló cégeknek, és előzetes beruházásokkal ők is segíthetik a, a többi beruházás hatékonyságát. Végül pedig a tanácsi álláspont az utóbbi két évben a célokról beszélt főleg. Mi a Benson jelentésben azt mondtuk, hogy nem kötelező célokat akarunk, a bizottság is kötelező intézkedéseket akar, de most már a tanács is azt mondja, hogy nem akar kötelező, sem kötelező célokat, sem kötelező intézkedéseket nem akar a tanács. Így nem jutunk sehová. Tehát két harcmezőn kell megnyitni a csatát, kötelező intézkedések és kötelező célok kellenek. Érdekes beszélgetéseket folytattam néhány kormányképviselővel az utóbbi napokban, és ők azt mondják nekem, hogy hogyha az intézkedések túl kemények, és az a benyomás, hogy a nemzetek képtelenek lesznek ezeket megvalósítani, akkor hajlandók lesznek esetleg a célokra szóló vitáról szóló vitához visszatérni mert meg kell őket szorongatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Többen is kértek szót, de először az árnyék előadók kapnak szót. Piper úr. majd tartalmi kérdésekre is kitérek, de hogy bocsássak előre egy kérdést. Türmesz úr, figyelne rám? A következőt kérdezném a raportőrtől. Az elemzés rendben volt, ezt el is tudjuk fogad, fogadni, de mit javasol az eljárással kapcsolatban? Ugye először azt mondta, hogy október 20-án foglaljuk majd az ön jelentését, és a módosítások benyújtásának határideje október 27. Ezt jól értettem? Ezt mondta az elején? Hogyha egyetértenek a kollégák, szeretném tisztázni, hogy jól értettem ezt. Ez egy javaslat volt. Javaslat volt. Igen, én úgy értettem, hogy az elnök, hogy ez egy javaslat volt Törmesz úr részéről. Szeretnék kitérni erre a javaslatra, mert nagyon részletesen kell foglalkoznunk ezzel az anyaggal. Türmes úr, ő nagyon kreatív, nagyon barátságos is mindenkivel, és az energiahatékonyság kérdés körében már egy sor jó dolgot, anyagot készített el. De most egy kicsit csodálkozom, ugyanis a jelentéséből bemutatott néhány olyan részletet, amely igazából még nem íródott meg jelentésként. Helyes az, hogy ez most tulajdonképpen még csak egy jelentés tervezetről beszélhetünk. Igaz az, hogy a jogi szolgálat még nem vizsgálta meg a szöveget? Igaz az, hogy még el se tudtak kezdeni emiatt a fordításokat? Tehát tényleg felvetődik bennem, hogy most felelősség teljesen hogyan tudunk október 20-án erről a tervezetről beszélni, és kitűzni egy határidőt hét nappal ezt követően a módosítók benyitására. Ez szerintem nem felelősségteljes eljárás. Jelenleg ugyanis az a helyzet, és ez minden kollégára igaz, most jön a konzultáció az különböző érdekképviseletekkel, és elég furcsa, de a szigetelés, a turbinák, az elektromos ellenőrzések kérdéskörével kapcsolatban. Itt nagyon pontos igényeket jeleztek a különböző szervezetek. Nem szeretnénk néhány lobbista meghosszabbított karja lenni, akik azután majd az ügyletteiket akarják ennek alapján jó végezni. Én a, én a zöld, az ön zöld lelkiismeretére appellálok a Mittelschutzbund, vagy különböző fogyasztói szervezetek, mint lobbisták, ugye eddig még nem jelentkeztek nálunk, de várom, hogy megjelenjenek az ipar és kereskedelmi kamarák, akik az egész terület valós érdekeit képviselik nem mondhatjuk ezt, hogy ez megtörtént volna, és nem mutathatjuk be nekik az, önök, az ön jelentését, mert ez nincs kész, és utána majd a vita után hét napig nyújthatunk csak be módosító indítványokat. Hát ez, ez felelőtlenség, és ezzel bizonyos erők kedvére teszünk. Ez itt nem megy. Mindaz, amit el akarunk érni az energia hatékonysága kapcsolatban, ugye ez nem ugyanaz, mint az energia takarékosság. Én azt javaslom, hogy most együtt hát próbáljunk meg kreatívak lenni, és energiatermelékenységként definiáljuk ezt a kettőt, és ennek alapján lehetne egy irányelvet is kidolgozni. De az, hogy most ezt így elfogadjuk, ahogy ön ezt bemutatta nekünk, hát most még itt nagyon az olog elején vagyunk, és ezért kérdeztem rögtön az elején, hogy ez az ütemterv, amit ön itt felvázolt, ez, ez lehetetlen. Claude Türmes ügyrendi hozzászólása következik, utána meghallgatjuk a többieket. Azt hiszem, hogy valamit korrigálni helyre kell tennem. Te, tegnap ugye a Tabling Office jóváhagyásával terjesztettem ma be ezt a tervezetet. A jogásznyelvések is ellenőrizték már a szöveget, és így beszéltünk ma erről. Igen, tegnap este. Tegnap este ez átment a Tabling Office-on, és úgy került ide? Elnök, jó, ezt lehet tisztázni. Én még nem kaptam meg a jelentés hivatalos változatát, lehet, hogy ez hiba történt, de én még nem kaptam meg, hogy ez most tegnap este vagy ma reggel történt, valószínűleg ez nem annyira fontos. Akkor hallgassuk meg a hozzászólókat egymás után. Madurell asszony az első, aki árnyék előadó, ha jól értettem. Köszönöm szépen, elnök úr. Melem eh, Brita Thompson elnézést kér, amiért nem jöhetett el közénk ma, és megkért, hogy röviden mutassam be frakciónk álláspontját. Addig is ö, eh, személyes minőségben ö, eh, Turmes úrnak szeretnék gratulálni kiváló munkájához. Frakciónk úgy gondolja, hogy az energia hatékonyság ügyében egyértelmű határozott üzenetet kell küldjünk a tanácsnak, a lehető leggyorsabban. Az energia hatékonyság szempontjából legyünk vakömerőek, de világosan fejezzük ki magunkat. Legyenek kötelező célok, közös ideológia, közös számolás legyen az alapja. A lehető legnagyobb konszenzus kell elérni. Nagyon gyorsan kell eljárni, és felhasználni a rendelkezésre álló energiahatékonyságot. Minden ágazat egyetért ezzel minden szereplő. Az energiahatékonyságot növelni, ez nem választás kérdése. Itt választani csak azt lehet, hogy ma akarjuk megtenni, vagy holnapra halasztani. Azok, akik ma teszik ezt meg, azok versenyelőnybe kerülnek holnap. Ilyen a világ. Egyre kevesebb az erőforrás, egyre nagyobb az igény. Ezért kell gyorsan eljárni, és a lehető leggyorsabban elfogadni ezt az új irányelvet. Magas a kőolajára, a válság ellenére. Ez azt jelenti, hogy ezen meg tudunk takarítani. Ez ö, hosszú és rövid távon a foglalkoztatást is segíteni. Sürgős ügyről van szó. Türmes úr, a frakcióm azt szeretné, hogy a határidők, minden határidő a lehető legrövidebb legyen. A módosítók benyújtásának határideje is minél korábbi legyen. Hogyha azt javasolja, hogy 25 október 25-ről 27-re tolódjon ki, ezt el tudja fogni, többet nem azt hiszem, hogy az okok világosak. Elmondtam. Őszintén úgy gondolom, hogy felelőtlenség lenne a határidőket kitolni indokolatlanul. Az ágazat hálás lesz nekünk azért, hogyha gyorsan járunk el. Meg is mondták. Biztos vagyok benne, hogy Türmes úr előadóként és a többi előadó, az árnyék előadók készen állnak arra, hogy a szükséges munkát gyorsan elvégezzék, és így lerövidítsék a határidőket. A biztonságunkról van szó, hogyha csökkentjük a fogyasztást, akkor a külső függőségünk is csökken. Ez a legjobb útja annak, hogy a veszélyeztetettségünket, a sérülékenységünket csökkentsük, illetve az árak volatilitását is. környezeti hatást is így lehet csökkenteni. Mindent meg kell tennünk, hogy erre a problémára a megoldást találjunk. Végezetül azt mondanám, nagyon örülök, hogy Brita Thompson asszony szavait tolmácsolhatom, készen áll együttműködni az előadóval az energiahatékonyság növelése érdekében hogy a lehető leggyorsabban el lehessen fogadni ezt a szöveget. Köszönöm. Egy ügyrendi észrevételt szeretnék tenni. Ugye a terv az volt, hogy ma megvitatjuk a jelentést. Egyébként ehhez meg kellett volna, hogy legyen a jelentés minden nyelvre lefordítva. Ez ugye nem így volt. Én ezt mégis napirendre tűztem, mert azt akartam, hogy időnyerés céljából azért legalább egyszer vitassuk meg a jelentést. Tehát az első igazi vita október 20-án lesz, mert addigra lesznek meg a fordítások. Legalábbis remélem, nagyon valószínű. Ennek így stimmelnie kell és utána vitatkozhatunk a többi határidőről. Kérem a frakciókat, biztosítsák azt, hogy minden kollega komolyan foglalkozhasson ezzel a témával. Néhány évvel ezelőtt már volt egy jelentés a harmadik liberalizációs csomagról, amit itt keresztül, keresztül vertünk nagyon gyorsan, és ez nem volt szakszerű. Én akkor is kézzel-lábbal tiltakoztam ezzel ellen, de esélyem se volt és akkor én személyesen, kérem, hogy jól értsék, amit mondok, én személyesen eldöntöttem, hogyha lehetőségem lesz és kötelességem lesz azt biztosítani, hogy minden kollega, nem csak a e, raportőr, az árnyék e, előadók, az elnök, hanem mindenki kapjon esélyt arra, hogy behatóan foglalkozzon egy, szöveg, e, egy jelentéssel, akkor mindent meg fog tenni, hogy ez így legyen, és oda fogok figyelni arra, hogy minden kollégának ugyanolyan jogai és kötelességei legyenek, hogy mindent elolvassanak, meghallgatásokat szervezenek, stb. És már egy kicsit zavarta az, hogy az első időpont kapcsán az elnököt meg se kérdezték. Ezt egyszerűen Türmesz úr közölte velem, hogy ő mit tervez, beleértve a workshopokat. Én egy ilyen workshopon sem tudtam részt venni, nem is vezettem le ezeket, de a eh, gyorsaság kicsit túl, túlzott volt. Tehát mindent gondoljuk meg, az összes időpontot, hogy végül is észszerű ütemezésről döntsünk. Ugye ma itt beszélünk valamiről, ami még nincs meg, a jelentés, és majd október 20-án az, megvitatjuk megint a jelentést, addigra már meg lesz minden nyelven. Szerettem volna ezt most magyarázatképpen elmondani. Sokan kértek szót, hol asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretik visszatérni arra, hogy hol is indultunk az energiahatékonyság irányelvvel kapcsolatban. 2007-ben született meg a politikai kötelezettségvállalás a 3x20-ról, hát ez a lényege az energiahatékonyság irányelvnek, hogy ezt hogyan tudjuk elérni ezt ne tévesszük szem elől, amikor arról beszélünk, hogy hogyan definiáljuk a takarékosságot, az energiatakarékosságot. Erre lenne ugyanis abszolút értelemben szükség, hogy biztosítsuk a, az energia hatékonyságot, a 3x20-as csomag energiahatékonysági részét, tehát abszolút mértékben is csökkenteni kell az energiafelhasználást az éghajlatváltozás miatt, de még ennél is többről van szó a jelenlegi válság miatt is fontos, hogy abszolút értelemben is csökkenjen az energia energiafelhasználás, és így nőjön az energiabiztonság. A kérdés, hogyan tudjuk gazdaságosan felhasználni az energiát, hogy versenyképesebbé váljanak a vállalatok. Az Európai Bizottság az irányelvben egy sor konkrét intézkedést javasol. Hogyan ez elhangzott? A tagállamok Néhány változást kértek a bizottságtól. Én is a saját gondolataimat, módosításokat jeleztem. Itt nagyon konkrét a bizottság által javasolt intézkedésekről van szó, amelyek nem szükségszerűen illeszkednek be nagyon jól abba, amit a tagállamok már csinálnak ezen a területen és a tagállamokban felvetődik az, hogy tényleg jobb lenne a helyzet esetleg nemzeti célokkal és nagyobb rugalmassággal, hogy ezt teljesítsék. Tehát ezt a három nyomvonalas megközelítést határozottan támogatom, mert ez rugalmasságot biztosít, hogy megfeleljünk néhány aggálynak olyan országok részéről, akik már nagyon sokat tesznek az energiahatékonyságért, de talán nem pontosan részleteiben ugyanúgy teszik ezt, mint ahogyan ezt az Európai Bizottság javasolja. Két konkrét területet szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az egyik az épületek. A hatodik cikkben olvashatjuk azt, hogy a középületek 3%-át renoválják évente. Nos, ezzel van, egy, van problémánk a meglévő épületekkel, már tudtuk, amikor az teljesítmény irányelvet elfogadtuk. Az épületek, az létező épületek 75%-a még 2050-ben is állni fog, tehát hogyha nem teszünk semmit a most létező épületeinkkel, akkor nem fog sikerülni az, hogy az épületek E, kapcsán ilyen regresszív módon e, csökkentsük az épületek energiafelhasználását. Nagyon fontos, hogy a tagállamok a saját feltételek mentén dolgozhassanak, és kidolgozhassák a saját ütemtervüket 2050-ig, hogyan kívánják ők kezelni a fennálló épületek problémáját. Persze ebből a szempontból üdvözlendő, amit a bizottság javasol, hiszen a, a közszektornak, a közférának tenni kell valamit, hogy e, javuljanak a piaci kapacitások és a KKV-k is beszállhassanak a épület felújításokba. Azt hiszem, e, talán e, kicsit e, preskriptív, leíró módon kellene borcsra levenünk a bizottság javaslatait. Fontos, hogy legyenek nagy renovációk, felújítások, ezt a közféra kezdje el, ezt én határozottan támogatom. A másik kérdéskör az energia megtakarítási kötelezettség vállalások, Ez nagyon fontos. Itt évi másfél százalékot határozunk meg. Vannak olyan tagállamok, amelyek már elfogadtak ilyen kötelezettséget, mások nem, de minden tagállam, ahol van ilyen, ott teljesültek is a kötelezettségvállalások. Lehet, hogy európai szintű jogszabályra is szükség lesz, és addig is tanuljunk a legjobb gyakorlatokból, mert ez egy olyan mechanizmus, ami sikeres, amit működik. És ezért nagyon fontos, hogy mi is ezt használjuk, hiszen ebben megbízhatunk. Megint csak lehet, hogy a részletek kapcsán rugalmasságra lesz szükség, és ahogyan ez meg van fogalmazva, azon is lehet talán módosítani, de itt valóban ebben bízhatunk, és ez a garantálhatja azt, hogy amire kötelezettséget vállaltunk politikailag 2007-ben, azt teljesíteni is tudjuk majd. Végül a naptár, vagy a határidő kérdése. Nem tudom, hogy másként gondolom ezt, mint Piper úr, mert e, szerintem e, engem már, hozzá már eljött mindenki, akiről beszélt, a Business Europe képviselői, nagyon-nagyon sokan az ipar képviselői, a NGO-k, és már elég régóta zajlik ez a vita, úgyhogy már nagyon sok egyeztetés volt, úgyhogy nem ma kezdünk ezzel foglalkozni. Nekem mm, ez az október 20-a tökéletesen megfelel, hogy eddig nyújthassunk be módosító indítványokat. Szerintem már elég régóta dolgozunk ezen a kérdéskörön, és így is elég időnk lesz, hogy jól elvégezzük a munkánkat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Ford asszony. Thank you very much. When I first offered... Köszönöm szépen, amikor azt javasoltam, hogy elvállalom az árnyék jelentéstövői posztot. Azt hittem, hogy ez lesz a leghálásabb feladat mert hát arról van szó, hogy megtakarítást lehet elérni, de gyorsan kiderült, hogy nagyon vitás kérdés, potenciálitás, nagyon preskriptív, sőt, drága, konfliktusokkal teli problémáról van szó, és nem így szeretném ezt elképzelni az energia hatékonyság arra való, hogy a háztartások és a vállalatok meg tudjanak takarítani energiát. Egyet Egyetértek azzal, hogy 27-e legyen a módosítók benyújtásának határideje. Angolul kaptam meg a ö, dokumentumot. Ez az ö, én anyanyelvem, de hogyha ezt ö, akar, azt akarjuk, hogy minden tagállam ezt megkapja a saját ö, anyanyelvén, akkor némi idő ö, kell. Csak így lehet a módosítókat megfogalmazni. De ez rendkívül fontos a növekedés elősegítése érdekében. Ezért azt kérem az elnöktől, hogy vizsgálja meg, hogyan érhető el, hogy a parlament a lehető leggyorsabban dolgozzon ezen a tanácssal együtt plenárisra is kerüljön esetleg a trialógus előtt. Így lehetne időt megtakarítani. Szeretném, hogyha nem állna le az ügy például az ENVI szakbizottságban. Szeretném, hogyha az ütemterv nagyon dinamikus lenne. Ne kezd le hogy májusban, júniusban kezdődik el a triológus, az nagyon távoli. azok, akiket képviselünk kell, lássák ennek az előnyét. A költség hatékonyságról van itt szó. A különböző országok próbálkoznak ezzel. Nagyon fontos, hogy ne csak megfizettessük a fogyasztókkal, a különböző berendezések, felszerelések árát, hanem hát lássák az előnyét. Alacsonyabb lesz az áramszámla. Ezt kell elérni. Még nem volt lehetőségem arra, hogy a pénzügyi oldalt megnézzem, amit hozzátett a ö, jelentéstevő. Egyfajta menü szükséges hogy megmutassuk az embereknek, milyen módok vannak arra, hogy ebbe befektessenek. Nem szabad nagyon preskriptívnek lenni. Vannak vitatott cikkek, például a négyes cikk a közhatóságokról, illetve a középületekről. jelentése jelentésevője voltam egy ezzel foglalkozó jelentésnek már. A különböző tagállamokban nagyon különböző szintek vannak, önkormányzatok szintjén, minden szint helyi, regionális, központi szint próbál megtakarítást elérni. Ez a közös hogyha az illető hatóság eh, már 99%-os eh, eredményt elért, még akkor is van 1% ami eh, dolgozni kell. A lehető legenergiahatékonyabb és költséghatékonyabb eredményt kell lenni. A hatodik cikk a megtakarításokkal foglalkozik. különböző intézkedések szükségesek. Egy menüt kell felajánlani, amivel válogathatnak a felhasználók. Nem szabad preskriptív nak lenni. Nem lehet ez másfél százalékos éves megtakarítás pont így előírni. Sok munkahelyről van szó, képzés szükséges. Jobb lenne, hogyha lehetővé tennénk, hogy az országok, a tagállamok a maguk gyakorlati ütemében haladjanak. A hetedik cikk az auditokkal foglalkozik. Nem szabad a bürokráciát növelni, főleg nem a gyártó cégeknél. Az első audit valóban sok költséget megtakaríthat, de kell vigyázni, hogy további auditok legyenek vagy sem. Nos, az okos méréssel kapcsolatban. Hát nem biztos, hogy egy bizonyos ponton túl ez hatékony. Az okos mérők elérték azt a határt, amikor jól működnek, lehet, hogy egy következő lépésen kell gondolkozni. A tizedik cikk a kogenerálással foglalkozik. A múlt héten voltam egy csodálatos kogenerációs üzemben, a választókörzetemben. Megértette az a vállalat, hogy áramot kell generálnia, mielőtt fűtést kapna. A fűtés így tudja olcsóbban elérni sokkal nehezebb közvetlenül a fűtést előállítani. A kogenerációt kell támogatnunk ott, ahol ez megfelelő, ott, ahol ez megtakarítást eredményez. A fő cél a széndiokszid kibocsátásának a csökkentése és a megtakarítás. Felveti ez az atomenergia kérdését, hiszen ez azt a gondolatot ébresztő, hogy több atomerőmű kell. Mm, felmerül a kérdés, hogy esetleg először áramot kell termelni, és csak utána tudjuk ezt felhasználni fűtésre. Hogyha én vezetném ezeket a tárgyalásokat, akkor konszenzus próbálnék elérni a parlament és a tagállamok között, és nem konfrontációt. Konszenzus szükséges a parlament és a tagállamok között, és ö, ne felejtsék el, hogy ö, eredményt várnak azok, akiket képviselünk. Äh, a sadókat sorban hallgatjuk meg, de hamarosan lejár az időnk, úgyhogy kérem, hogy mindenki fogja magát rövidre. Hibner asszony kap először szült. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a korábbi dokumentumban is már benne volt, a 2020-2040-es jövővel kapcsolatban itt most végre konkrétabb dolgok hangzanak el, egyes irányelvek megszüntetése, újra alkotása, és szinte biztos, hogy 25%-kal nem lehetséges ö, csökkenteni az energiafelhasználást, tehát mindenki arról beszél, hogy mennyire fontos lenne ez, és hogy milyen ösztönzőkre lenne szükség az ipar számára, és hogy a régióknak mi lenne a feladata, meg hogy mindenkinek feladat az energiahatékonyság, az energia takarékosság, a világítás csökkentése, épületek újraépítése. Tehát mindenki a megtakarításokról beszél, a otthoni elektromos eszközök, háztartási eszközök kapcsán is, de én most arról szeretnék beszélni, hogy mit nyerünk, hogyha megvalósulna egyáltalán az energiahatékonyság. Ha akkor kevesebb energiahordozóra lesz szükség, és ö, ez világos, de nem világos, hogy konkrétan mit nyerünk, mennyit nyerünk. A magánháztartások nyernek egyáltalán majd valamit. Csökkene majd az áramszámla, hogyha az emberek elkezdenek takarékoskodni, vagy ha a házaikat izolálják. Attól tartok, hogy ebből a jelentésből hiányzik annak a leírása, hogy, hogy mik és kik a nyer, hát az előnyök és a nyertesek, mert az információs kampányhoz ezt konkrétan meg kéne fogalmazni, mindenkinek úgy kell éreznie, hogy nyer majd valamit. Az energiahatékonyság konkrét jelentése elsősorban a jó dizájnnal függ össze, ma már lehetséges a nulla kibocsátású házak építése. Ez lenne az követendő irány. Ransdorf Ransdorf urat kérem most, mint shadow hogy ő is mondja el, amit gondol. Köszönöm, elnök úr. Amikor javaslat szintjén volt ez a dolog, akkor is elgondolkodtam már a metodológián. Az energia hatékonyság nem ugyanaz, mint az energia megtakarítás. Ez nem elég világos ebben a jelentésben, ezt jobban meg kéne különböztetni. Az energiával való takarékosság még akár negatív eredményt is hozhat, hogyha nem okosan történik. Második megjegyzésem. Ezek a kitűzött célok, az 1,5%-os csökkentés és a, az együttes áram és hőtermelés, ezek technikailag gyakorlatilag végrehajthatatlan célok, és sok tagállam számára óriási gondot fognak jelenteni, nem is fogják ezt elfogadni. Harmadik megjegyzésem. Az egész keretrendszer nem nincs összhangban a piaci, piacgazdasággal. Ez inkább egy olyan keretrendszer, amely a kirovó elosztó rendszerhez hasonlít, tehát felülről akar mindent megvalósítani. Ha én egy ipari kutató cég bizottság tagja vagyok, akkor erre mit reagálok majd? Ezt kell megvizsgálni. Köszönöm. Franco képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, túl korán szólaltam fel, de annál rövidebb leszek most. Azt hiszem, hogy a kollégáim hozzászólásai mutatják, hogy kiváló vita alap ez a szöveg, de időre van szükség, több időre, hogy gazdagítsuk és hozzáigazítsuk a helyzethez. Az ágyik jelentéstevő asszony szavai is mondták. nem kinyilatkozni kell, hanem meggyőzni a tagállamokat meg kell győzni, hogy ne kudarc legyen belőle. Én főleg a tizedik cikkkel foglalkoztam, a kogenerálással. Ez egy nagyon pontos, túl pontos cikk. Azt javasolnám, hogy legyen rugalmasabb, hogy a tagállamok választhassanak az energia mix területén, mert a szerzői 190. cikke alapján ehhez joguk van a kogenerációt, ne erőszakoljuk rájuk. A harmadik pontban ebben a cikkben az irányelv azt mondja ki, hogy a hő erőművek bizonyos megamat fölött kogenerációra legyenek kötelezve. Ezt a számot hogyan állapították meg? Pontos technikai kritériumok kellenek. A magas teljesítményről van, magas teljesítményerőművekről van szó. A mikrogenerálás nem szabad áldozatul essen a túl ambiciózus terveknek. A kis kapacitást is figyelembe kell venni, valamint átlánosság kell tenni a kogenerációt hulladékból a szövegen, még el kell gondolkozni, új finanszírozási eszközök kellene. Köszönöm szépen, elnök úr! Kollégi Vidal Kvarlász. Vidal Kvarlász kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm ezt a javaslatot a bizottságtól is eleve, mert meggyőződésem, hogy eljött az ideje, hogy az e- EU elkezdjen beruházni az okos versenyképes ágazatokba, az energiahatékonyságba, hogy mi az okos és versenyképes energia generálás és felhasználás, az persze más kérdés, és ezen gondolkodnunk kell még. Néhány megjegyzésem lenne még az időközben felmerült felvetésekre. Vannak olyanok, amelyekkel egyetértek, azokról nem szólok most. Kétségeim vannak a bizottság által javasolt mérés módszerre, hogy hogyan lehet az energia hatékonyságát mérni, felhasználás hatékonyságát. Ez nem csak a fogyasztásból mérhető. A plafonok meghatározása nem a legokosabb megoldás. Inkább az energiaintenzitás paraméterét kellene használni, vagyis az egység, a GDP egységenkénti energiafelhasználás egy adott országon belül, ez már mondana valamit, így már lehetne a gazdaságokat egymással összehasonlítani. Második mondani való. A hatos cikk az energiaszolgáltatókra kötelező feladatokat róna. Szerintem nem szabad cégeinket arra kényszeríteni, hogy vásároljanak kevesebb primér energiát, hanem inkább adó ösztönzőkkel, kreatív egyéb ötletekkel kell őket ösztönözni, ennek a javaslatnak nem látom az értelmét. És világos egyértelmű költség vissza térítő mechanizmusokra van szükség. A 4-es 5 cikkekkel kapcsolatban is van gondom. A közintézmények kötelezettsége lenne az arra vonatkozóan, hogy milyen épületeket építenek, használnak abban van valami, hogy ezzel lehet egy kicsit új piacot teremteni, de az a félelmem, hogy rövid távon pont a közintézmények, a kormányok, önkormányzatok, regionális önkormányzatok nem lesznek képesek ilyen beruházásokra, hiszen éppen megszorítás intézkedéseket hajtanak végre. Tehát ezeknek a az esélye rövid távon nagyon kicsi, legyünk realisták. Végül pedig néhány szavam lenne a javaslat áram és hő termelésével kapcsolatos részével kapcsolatban is. Norbert Gantran kollega a tanúja annak, hogy én elkötelezett voltam és vagyok a code generation iránt, hiszen dolgoztunk az irányelven és az első irányelven is együtt. Meggyőződésem, hogy ennek a potenciája még kihasználatlan, tehát tenni kell valamit code generation ügyben. De ugyanakkor azt is mondom, hogy a hőigény nem lehet az egyetlen ö, tényező, akkor, amikor el akarjuk dönteni, hogy csinálunk-e ilyet. A közlekedési kapcsolatok, a geofizikai feltételek, tehát a hőigény önmagában szerintem még nem magyarázza meg, nem indokolja azt, hogy létrehozzunk egy ilyen erőművet. Tehát sok szempontú ez a dolog és mondom, nem csak a hő igény számít. Szükséges, de nem elegendő feltétele a létesítésnek. Utolsó megjegyzésem pedig a nap, az időrendel kapcsolatos. Ez az irányelv nagy jelentőségű. És óriási hatása lehet a gazdaságunkra, Éppen ezért sokkal több megfontolást, szakmai megfontolást igényelne. Kérem a kollégákat, hogy ne rohanjanak előre, legyen mindenkinek ideje a jól megfontolt véleményét hozzáfűzni az ölekhez. Köszönöm. Ügyre difelszólalás Ford asszony részéről következik. Kedves kollégák, nagyra értékelem ezeket a megjegyzéseket az időtervvel kapcsolatban is. Nem lehetne, elnök úr, esetleg azt javasolni, hogy a határidőt úgy jelöljük ki, hogy a fordítások elkészülte után két hét múlva legyen a határidő. Minden nyelven meg kell, hogy legyenek a fordítások, úgy tudom, október 19-éig, és önökre bíznám, hogy például a türkiz héten ö, jellez a határidő, hogy ez jó-e így, és hogy mikor tegyük, hova tegyük, de a fordításoktól tegyük függővé. Hát ez már visszkap szót. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm a az előadónak és a kollégáknak a kiváló vitát. Csak egy néhány megjegyzésem lenne egyre ö, euroszkeptikusabb országból jövök. Ö, nagyon aggasztó, de hát így van. Ezért szeretnék rámutatni, hogy nagyon támogatom azokat a célokat, amelyek szerepelnek az előadó írásában. De egyetértek azon kollégákkal is, akik azt mondták, hogy ne legyünk túl preskriptívek, abban, hogy az energia hatékonyságot hogy akarjuk elérni. Meg kell engedni, hogy differenciálás legyen a tagállamok között, és tagállamon belül például a kogeneráció az én országomban, más országokban is már nagyon jelen van. Kell helyet hagyni manőverezési lehetőséget a tagállamoknak, ez bölcs dolog lenne. Másrészt pedig nagyon koncentrálunk a kollektív áramtermelésre, a kollektív energiahatékonyságra. Szeretném felhívni a figyelmet a mikroszintre, sokkal alacsonyabb szintre, mert az energia megtakarítás nem mindig kollektív módon történik. Ezt alacsonyabb szinten is meg lehet oldani. Ezt stimulálni kell erre a politika nem eléggé figyel oda, azt hiszem, mint mondtam. Csak egyszer lehet elkölteni a pénzünket. A ö, legkisebb méretet kell alapul, legkisebb egységet kell ö, figyelembe venni. Harmad és utolsó sorban az energia, szegénység, nagyon fontos kérdés. A legtöbb ember bírli a lakását, és nem birtokolja. És ezek régi épületek gyakran. A pénzügyi helyzetét és figyelembe kell venni azoknak, akik bérelnek. Ezt kombinálni kell a mikrogenerálással. Nem csak hatékonyságról van szó, hanem arról is, akik bérelnek, hogy maguk állítsák elő az energiájukat. Még egy utolsó kérdés. A jó munka, az együttműködés szellemében szeretnénk együtt érteni. A ö, kollégák negyedik ö, javaslatával, hogy november 3 legyen a módosítók benyújtásának a, a, az SD-nek, tehát ez a javaslata. Ulcskok. Tack, herr ordförande. Ehm, min tro är att energieffektivitetsdirektiv az energiahatékonyság és az erre vonatkozó irányelv az egyik legfontosabb klímapolitikáival kapcsolatos döntés lesz, amelyet az EU hoz meg, hiszen ez nagyon konkrét eredményeket fog hozni. Ahogyan már több képviselőtársam is elmondta, itt valóban az embereket is bevonjuk az EU tevékenységébe. Minden alkalommal, amikor gáz vagy villanyszámlát találnak az emberek a postafiókon, akkor ez újra és újra valamilyen indok arra, hogy megváltoztassák a mindennapi életvitelüket és hogyha egy olyan rendszert alakítunk ki az EU-ban, ami segít nekik ebben, akkor ezt nagyon fontos hozzájárulásként fogják majd értékelni az emberek. Az elmúlt években gyakran azt mondtuk, hogy az energiafelhasználás 1%-os csökkentése évente 20 milliárd eurós megtakarítást eredményez. Lehet, hogy más számok is forognak azóta, de véleményem szerint ez is azt mutatja, hogy az energiahatékonyság jelentősége hatalmas. Itt nagyon jelentős eredményekről beszélünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán, sokkal több pénz maradna az emberek zsebében, tehát erre a kérdéskörre mindenképpen oda kell figyelnünk, és biztosítani kell azt, hogy tényleg jó irányba haladjunk. Az irányelv tervezett kapcsán a következőt mondanám. Sajnálatos lenne, hogyha egy ilyen fontos dosszié kapcsán a tanácssal kialakult helyzetünk nehezebb lenne, mint eh, mi korábban volt. Ambiciózus célokat akarunk kitűzni az energiahatékonyság tekintetében, de hogyha túlzottan elveszünk a részletekbe, akkor lehet, hogy hosszú távon ez az egész nagy projektet veszélyezteti. A svéd és a finn parlament eh, nagy-nagy többséggel fogadott el olyan döntéseket, eh, amelyek az irányelv néhány elemével szembe mennek. Eh, nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviselője ehhez talán hozzászól -e majd. Az én eh, javaslatom sok olyan elemet tartalmaz, amit már mások is felvetettek. Szeretnénk nagyon jó döntéseket hozni, de ehhez arra van szükség, hogy legyenek kötelezettségek, kötelező kötelezettségvállalások, de ne legyen, ne szabályozunk részleteket, nem mondjuk azt, hogy a középületek felületének 3%-át kell mondjuk renoválni, mert nem, ezt nem kell nekünk ilyen részletesen előírni vagy meghatározni, ezt többen is javasolták. Másrészt tovább kellene dolgoznunk, azon, hogy hogyan alkossuk meg az energia hatékonysági kötelezettségek egész rendszerét. Ez egy nagyon jó gondolat, és ezen még dolgoznunk kell. Egy pár napja volt az energiahatékonyság meghallgatás. Az azon résztvevő szakértők úgy tűnt, valamennyien egyetértettek abban, hogy hasznosabb lenne, hogyha az energiahatékonysági kötelezettségek rendszerét létrehoznánk, és ettől az is várható, hogy több zöld, zöld munkahely fog létesülni. Ez pedig az energiahatékonysági irányelvet is újabb pozitív elemekkel gazdagíthatja. Tehát az, hogyha ilyen kötelező rendelkezéseket belefoglalunk az irányelvbe, de nem a részleteket próbáljuk nagyon konkrétan és kötelezően szabályozni. Claude Turmes nagyon jó munkát végzett, szeretnék neki ezt gratulálni, nagyon nyitott volt, amikor velünk konzultált és egyeztetett, valamennyiünket bevont a munkába, azok, akik részt akartak venni a munkában, azok ezt meg is tehették, lehetőséget biztosított erre Türmes kollega. Az SN, SSD frakció sok tagja meg van győződve arról, hogy az energia hatékonyság tekintetében az EU-nak a világ vezetőjével kell válnia. Ez jó az ipar, a vállalatok, jó a klímapolitika számára, ez egyszerűen a legjobb, amit megtehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klott Turmes ügyrendi felszólalás. Most mivel az ülés vége felé tartunk, örülnék, hogyha az elnök úr akkor ö, javaslatot tenne az időterve. Itt született egy kompromisszumos javaslat, amely ugye nekem nem tetszik, de el tudom fogadni. November 3-a hangzott el. Ebben meg kell egyeznünk most. Elnök úr, kérem, kezdeményezze a döntést. Piper kolléga is ügyrendi, még hárman érdemi felszólalásra is jelentkeztek, ők már nem kerülnek sorra, csak hogy tudják. Én másképp értettem a kompromisszumot, hogy ha a fordítások megvannak, utána két héttel legyen a határidő. Ez volt a kompromisszum szerintem, nem az, hogy Türmisz Fidesz kolléga fogalmazott, vagy legalábbis több kompromisszumos javaslat történt. Elnök, mindenki másképp értelmezi a helyzetet. Ford asszony valóban ezt javasolt, hogy a fordítások megkapása után két héttel legyen a határidő, és csak reméljük, hogy ezek mikor jönnek. Claude viszont mást akar. Nem halljuk fel, nem, hall, nem hallunk, nem hallak. A mikrofonodat kapcsolt be. 19-én, ha meg lesznek a fordítások, akkor november 3-a a két hét. Én is ugyanezt mondom. Ez a játszadozás a határidőkkel egyébként jobb lenne, hogyha ö, most abba maradna. Claude, a játszadozás az időpontokkal az nem a többiektől indult ki, hanem onnan jött, hogy nem, te, te nem konzultáltál velem. Kitaláltad egymagad, hogy mi legyen, és én utólag értesültem, és kiderült, hogy a jelentés sincs meg időben. És akkor a titkárságot kérdeztem, hogy egyáltalán napirendre tűzhetjük -e ezt a témát, hiszen nincs meg a jelentés. Tehát ennek ellenére a mai vitát engedélyeztem, ez, ez az első része a történetnek, csak hogy a tényeket tudjuk. És ami az eljárást illeti, a normális eljárás az lenne, én nem, én nem sürgettem senkit. Általában az az eljárás, hogy minden kolléga, ha megkapja a szöveget, utána kezd el dolgozni rajta. És ha 19-én tényleg meg lesznek a fordítások, jó, higgyük el, akkor 20-án mindenki elkezd dolgozni a szöveggel, tehát akkor fogja mindenki részletesen érdemben olvasni a szöveget, 20-án. És eb, ezután most beszéltünk arról, hogy egy-két vagy három hétre van szükség a képviselőknek. És különböző vélemények vannak ebben az ügyben. Csak erről van szó. Tehát nem játszadozunk az időpontokkal, csak különböző a véleményünk. Van, aki azt mondja, hogy kevesebb is elég, több is elég. Tehát ezeket nekem az a dolgom, hogy egy kupaszba tereljem, vagy kompromisszumot kötünk, vagy szavazunk, de ezek a lehetőségek mind nyitottak. Megint te akarsz szólalni? megszólalni? Ki akar még ügyrendügyben? Akkor hol, hol asszonyt hallgatjuk először? Köszönöm. Én örülök annak, hogy sok kolléga hajlandó konstruktívan tempósan megvitatni a témát, és az elnök úr is ezt támogatja. Szerintem ez a legfontosabb, ha meg akarunk egyezni. Miután hallgattam a különböző véleményeket, javaslatokat, Ford asszonyét, szerintem nagyjából ugyanazt akarjuk mindannyian. Tehát meg akarjuk várni a fordításokat, két hét utána kell mindenkinek, és ez harmadika, negyedike, november negyedike. Csak jó lenne, hogyha ennek a terhétől most megszabadulnánk, mindenkinek nehéz az élete, sok a dolga. Tehát most csak azt kérjük öntől, hogy tűzze ki az időpontot, nagyjából konszenzus van, hogy mikor legyen ez, tehát most már csak ki kéne tűzni, ha azt mondja, hogy november 3-a, akkor november 3-a, és akkor tudunk tervezni. Köszönöm. Merkis asszony, köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem nincsen félreértés. Támogatom Hol és Ford asszonyokat. November harmadikát értek én is ez alatt. Azt hiszem mindannyian egyetértünk. Két hét a fordítások elkészülte után. Nagyon örülünk, hogy világos legyen pontos a határidő. Yes, uh, I think... Azt hiszem, mondja Korászka Dobinska asszony, dátumokról vitázunk nem tudjuk betartani a szokásos eljárást. Idegesség tapasztalható. azok, akik nem tudtak most beszélni, majd a következő vitán felszólalhatnak, remélem. De lesz egy zöld hét, el kell dönteni, hogy itt ö, módosítókon dolgozunk, ö, vagy a választókerületünkben a választókkal találkozunk. Az is fontos része a munkánknak. Nem szeretném felgyorsítani a munkát, túl fontos pénzügyi következményei vannak a választókra és a kormányokra. Damit das jetzt nicht noch eine Stunde dauert, möchte ich den Hinweis von Frau Holmer aufgreifen. Hogy ne tartson még egy óráig a vitánk, Hollasszony javaslatát akkor befogadom. Egy kicsit zavart az eljárás, amit a kollégák javasoltak az utóbbi két napban e-mailekkel ostromoltak, stb. Tehát a következő tűnik számomra a közös konszenzus, hogy a tolmásolás, a lefordítás elkészülte után két hét ide mindenképpen szükség van. Most ne mondjuk meg, hogy ez 19-én. De jó, fogalmazhatunk úgy, hogy ha 19-én kész vannak a fordítások, akkor november 3-a vagy 4-e lesz ez a dátum. Kalaszka Borinska kolléga azonban azt mondta, és mások is, Fordasszony, hogy ez zöld hét ugyanakkor. Nem lehet az egész problémát úgy feloldani, ez most nem tudom, hogy elfogadható javaslat a részemről, hogy október 19 két hetet rászámítunk, és az első hétfőn, amikor már mindenki itt tud lenni és alá tud írni, akkor legyen ez a dátum, tehát két napot akkor így ráfejelnénk még, és akkor nem, nincs, nem okoz gondot az, hogy ez türkisz hétre esik, esik ez a november 3-a, 4-a kótürmesz. Nem akarok itt senkit terrorizálni, csak tudom, hogy ha tovább halasztjuk, halasztjuk, akkor nem lesz kész ez a jelentés még májusban sem. Tudja, elnök úr, hogy mi zavar engem. Az a véleményem, hogy szavazzunk. Elnök, igen, én is eh, számítottam erre, az egyetemen is általában így jártam el. Piper kollega. Ki eh, totajázott három hétig, kedves Klót, kedves Türmes úr, három hetet csúszott ön a jelentés elkészítésével, és akkor most nem engedi nekünk, hogy nyugodtan foglalkozzunk a jelentéssel. Szerintem ez nincs rendben. 60-70 kérdést küldtünk egyébként az Európai Bizottsághoz, amire még nem válaszolt. Jó lenne, hogyha még ezek a válaszok is megérkeznének előbb. Most nagyon sokan kérnek szót, de szerintem már nem tudunk igazából előre lépni. Javaslatot teszek, kockáztatva azt, hogy eh, elbukom ezzel a javaslattal. Meg tudnánk egyezni a következőben. Miután a fordítások meg lesznek, október 19-én hagyunk két hetet, és eh, hétfőben, hétfőig még, eh, még kiterjesztjük ezt az időt. Senki ne érvelhessen azzal, hogy november 3-án, 4-én nem tud itt lenni a zöld héten, akkor hétfőn írja alá, ez a két hét hát meg lesz. Van-e valaki, most nagyon óvatosan fogalmazok, tehát van-e valaki, aki azt mondja, hogy hanyadika is ez a hétfő novemberben, melyik, mi a pontos dátum? Hetedike, tehát november hetedike hétfő. Ez lesz a határidő. Jó, legyen déli 12 óra, ha ez még segít valakinek. Meg tudunk ebben egyezni, Claude? Ezzel a dátummal csak egyetérteni tudok, hogyha ez azt is jelenti, hogy legkésőbb januárban szavazunk. Szeretném, hogyha most már ezt a játékot nem játszanánk tovább. Hogyha most azt mondjuk november 7-e, akkor mondjuk azt is, hogy legkésőbb januárban szavazunk a jelentésről. Ez legyen a kompromisszum. Hát azt nem tudom, hogy mikor fogjuk ezt lezárni végleg, nem is um, senkiről nem tételezem fel, hogy itt játékokat játszik, bár azért lenne egy-két elképzelésem erről, de ezeket most inkább itt nem ragozom tovább. Mindenki komolyan dolgozzon. Természetesen minél korábban jó lenne, ha kész lennénk, hogy az eredményeket már a következő elnökség a zászlára tűzhesse. Tehát neked persze nagyon fontos, hogy a Dán elnökség alatt történjen ez, meg ugye ez a te problémád, jól értem, ez semki nem ismerek, aki ezt ellenezné, minél gyorsabban lezárjuk, annál jobb, de azért jó kell, hogy legyen az eredmény. És ma láttuk, hogy még nagyon-nagyon sok kérdés van, alapvető kérdések, például, hogy hogyan definiáljuk az energiahatékonyságot. Lehet, hogy még szakemberekkel is kell konzultálnunk erről. Tehát még egyszer megkérdezem, egyetértenek-e azzal, november 7-e déli 12 óra a határidő. Senki nem emel kifogást, akkor köszönöm, ezzel befejeztük mára még két-három percig van fordítás, tolmácsolás, de már csak egy dologra koncentráljunk. A COP17 állásfoglalás, ezt úgy tekintjük, hogy átadtuk az MV-nek, senki nem emel kifogást. Rendben van, nagyon köszönöm, és elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik már nem kaptak szót. A titkárság reméli, hogy, vagy a titkárság feljegyzi a neveket, és legközelebb ezek a kollégák kapnak először szót, persze, ahhoz az kell, hogy itt is legyenek majd.